So good morning everybody. Üdvözlök mindenkit, jó reggelt kívánok, elnézést a kis késést. Váltuk az előadót, illetve az árnyék előadót az első napi rendre vonatkozólag, ami a Life dosszié. Most már a legtöbb érdekelt itt van, az előadó is, úgyhogy meg is kezdhetjük a környezetvédelmi és klíma intézkedésekre vonatkozó dosszié tárgyalását. Először is az előadónak szeretném megadni a szót. Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és bemutathatom a Live programmal kapcsolatos jelentéstervezetemet. Ez egy szerelem gyerek, talán a legsikeresebb, leghatékonyabb és hatásosabb költségvetési program Európában. Igen, sikeres, ezért nagyon nagy örömömre szolgál, hogy én lehetek ennek az előadója. Annak is nagyon örültem ebben a pénzügyi program idejében, hogy fél hatkor kellettem, hogy ideérjek reggelre. Miért olyan nagyszerű ez a program? azért, mert csodálatos programokat tartalmaz, óriási hozzáadott értékkel. Um, Nagyon alacsony a problémás ügyek aránya, nagyszerű tehát ez a program. Két példát szeretnék az elmúlt évekből felhozni, annak demonstrálására, hogy mennyire sikeres ez a projekt. Volt egy spanyolországi program, a with only 600,000 EU euros. A keselyük és más ragadozó madarak mérgezése erre nagyon sikeres programot sikerült összeállítani, hogy ezeknek a csodálatos madaraknak a mérgezését megakadályozzuk. Ez is jó példa arra, hogy kis költségvetéssel is milyen hatásos programokat lehet összeállítani. Aztán a klímaváltozás másik projektjét részben. Ez arról szólt, hogy a metán, ami az árt szemét lerakókból származik, ezt hogyan lehet befogni, és sikeresen felhasználni. Ez 1,4 millió eurós EU-s e forrást és másfél milliós Egyesült Királyságbeli forrást használt fel, és ez is egy nagyon sikeres program volt a metán felhasználására. Több mint 13 millió tonnányi széndiokszid ekvivalenciát lehet, ekvivalenst lehet itt felhasználni. Ez is mutatja, hogy mennyire sikeres ez a program. A jelentésből kiderül, hogy benyújtottam több módosítót is, néhány inkább technikai, szakmai jellegű, pontosítandó a szöveget, például a low carbon helyett low emission, tehát alacsony kibocsátású kifejezést használtam, a széndiokszid helyett üvegházhatást okozó gázokra hivatkoztam, például a metán esetében ez érdekes. Ezek technikai kiegészítések, és vannak politikai jellegű módosítások is, például a tiszta energia helyett megújuló energiát, illetve energiahatékonyságot használtam, és a tengeri ökoszisztémák helyett általában ökoszisztémákról beszél a szöveg most már, élőhelyekről és ökoszisztémákról beszél tehát most már a szöveg, nem csak tengeri élőhelyekről. Azután az erőforrás hatékonyság fontosságát is hangsúlyozom jobban, a körforgásos gazdaság általános megfogalmazásán túlmenően. Néhány módosítót azért nyújtottam be, mert ezek inkább politikai jellegűek. Például az egyik, ami a költségvetésre vonatkozik, a költségvetés korlátos. Korlátos is marad akkor is, hogyha növelni tudjuk. Az én javaslatom hogy 5,4 milliárdról 7,2 milliárdra nőjön ez a költségvetés a bizottsági javaslathoz képest. A parlament ezt a korai álláspontjában megerősítette, számítok is a kollégák támogatására ebben. Aztán a korábbi parlamenti állásfoglalásokkal összhangban a 25%-ról 30%-ra növelném a az éghajlat változással kapcsolatos mainstreaming ráfordításokat ebben a szakbizottságban ezt nem is kell magyarázni. A másik érdekes dolog a társfinanszírozási mérték. A bizottság rugalmasságot ígér a ráta kialakításában, ezt nem ellenzem, de a módosítókban az a szándékom, hogy pontosítsuk nem feltétlenül a társfinanszírozási mértéket, hanem határozzuk meg a minimális és a maximális mértékét ennek. Ez is a módosítóim között szerepel. Aztán van még egy fontos elem, aminek van politikai súlya is, a félidős értékelés ügye. Az eredeti bizottsági javaslat véleményem szerint meglehetősen gyenge lábakon állt. Szeretném, hogyha valódi félidős értékelés történne három év múlva, és nem négy, a módosítóimban néhány kritériumot is meghatároztam, hogy garantálni tudjuk a magas színvonalú, teljesítmény alapú értékelést. Maga az értékelés nem öncélú értékelés, hanem azok az adatok, amelyek az értékelésből származnak, ezeket lehet jól felhasználni. Még egy fontos elem az elkötetlen pénzek ügye a jelenlegi live programból a bizottság javaslata, hogy ez az EU Invest programban találjon helyet. Én inkább azt szeretném, hogy az új Life programba kerülne ez vissza. A Life környezeti hatékonysága sokkal jelentősebb, mint az EU Investé. Korábban ugye ez volt az úgynevezett Juncker alap. Ez is fontos kérdéskör. Van még egy nagyon lényeges téma, és lehet, hogy ez nehézséget fog okozni majd a tagállamokkal való egyeztetésben. Szeretném ugyanis elkerülni azt, hogy a life alapok felváltsák a nemzeti alapok szerepét. Az elmúlt öt tíz évben azt láttuk, hogy a biodiverzitásra fordult kiadások jelentősen csökkentek a tagállamokban. A tagállamok közül sokan megpróbálják a nemzeti kiadásokat felváltani EU forrásokkal. Én azt gondolom, hogy ez nagyon veszélyes irány. Jelentős forrásokra van szükség egész Európában, annak érdekében, hogy fent tudjuk tartani a biológiai sokszínűséget. És nem szabad, hogy a nemzeti ráforításokat az EU forrásokkal felváltsuk. A tanács szeretné a live programot a nemzeti biodiverzitás tervekkel összehangolni. Szakpolitikai szempontból ezzel nincsen gondom, de költségvetési szempontból nem látom ezt előremutatónak. Utolsó módosító indítványom, elnök úr, az a politikai vita, ami az előző live programmal kapcsolatosan zajlott, a nemzeti allokációkat is érintette. Meggyőződésem szerint a live program Fontos, hogy teljesítmény alapú legyen és sikeres maradjon, vagyis minőség vezérelt kell, hogy legyen, nem pedig földrajz vezérelt, ami azt jelenti, hogy a forrásokat előzetesen kell a tagállamoknak juttatni, ekkor a projektek haladnak a pénz felé, nem a pénz a projektek felé, és ez nem jó irány. A tanács nagyon erősen kardoskodik amellett, hogy megint a nemzeti allokációkat vezessük be. Készen állok az egyeztetéssel a tanácssal, de nagyon fontosnak tartom, hogy a minőség és a teljesítmény tekintetében legyünk határozottak. A megoldást meg kell találni. Végül pedig elnök úr, a live program ha megnézzük az összköltségvetést, az 5,4 milliárd eurót, nagy program ez tehát, az átlag állampolgár személyben különösen, de hát ez csepp a tengerben, ezt mi is tudjuk. A bizottság is tudatában van ennek, ezért a javaslatában azt hangsúlyozza, hogy a live program csak akkor maradhat ilyen korlátozott, már ami a pénzösszegeket illeti, Hogyha sikeresen tudjuk a környezet védelmi kérdéseket, a klímával, a biodiverzitással kapcsolatos kérdéseket érvényesíteni a nagy kiadásokban, a nagy EU-s programokban, mint a közös agrárpolitika vagy a kohéziós politika. Ez az előfeltétele a sikernek, hiszen a live költségvetés alacsony mi voltát csak akkor tudjuk elfogadni, hogyha garantálható, hogy erre a célra a nagy programokból is költenek pénzt. Tudjuk, hogy erre nincsen garancia, ezt tudjuk a legutóbbi alkalomból. Tudjuk, hogy a tagállamok megint megpróbálnak majd környezetvédelmi feltételeket megszüntetni, könnyíteni, mind a mezőgazdaságban, mind a kohéziós politikában. És hát ha őszinték akarunk lenni magunkkal, akkor azt kell mondanunk, hogy itt ebben a házban is ugyanezt tesszük Szeretnénk egyfajta értékelést, utolagos értékelést bevezetni, miután a döntést meghoztuk, és megállapodásra jutottunk a tanácssal az MFF kiadások tekintetében. A cél, hogy legyen valamiféle értékelés, és a mainstreamingnek a siker mértékét tanulmányozzuk. Hogyha a környezetvédelmi agályokkal kapcsolatos mainstreaming nem olyan sikeres, mint ahogyan kellene, hogy legyen, akkor erre valahogyan reagálnunk kell. Én még nem, tud, nem látok tisztán a tekintetben, hogy ezt hogyan lehet megtenni, az árnyék előadóval, a bizottsággal erről már egyeztettünk, de nagyon fontosnak tartom, hogy erre megoldást találjunk. El kell azt kerülni, hogy a környezeti ráfordítások kizárólag a live költségvetése korlátozódjanak, és a nagy ráforítási programok, a mezőgazdaság és kohéziós programok nem csak, hogy nem teljesítik ezeket a célkitűzéseket, hanem még akár káros hatással is lehetnek. Ez még távolabb visz minket a céltól. Ezzel szeretném lezárni ezt a felszólalásomat. Köszönöm az, elő, az árnyék előadóknak az együttműködést, és nagy várakozásokkal tekintek a vita elébe itt az MV bizottságban. Nagyon pozitívan gondolkodom a parlament álláspontjával kapcsolatosan, remélem, hogy ez pozitív lesz a live program összefüggésében. Köszönöm szépen. Az EPP nevében Ayuso asszony helyettesíti Michel Danten árnyék előadó. Köszönöm szépen, elnök úr, üdvözlök mindenkit. Valóban Danten úr azt kérte, hogy helyettesítse. Szeretném felolvasni a felszólalását. Szeretnék köszönetet mondani a kollégának a munkájáért és a konzultációkért, amelyeket a módosítók előtt végzett. Az jelentés sok módosítást tartalmaz, ezeket támogatni is tudom, például az a kategóriák meghatározása a finanszírozásban, de szükségesnek tartom a mezőgazdasági átállás támogatását, hogy fenntarthatóbb gyakorlatok felé terelődjön, ezért érdemes volna egy olyan programot bevezetni a mezőgazdasági fenntartható gyakorlatokra való átállást, amely része a fenntartható sági programoknak. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a mezőgazdaságban a klíma és környezetvédelmi szempontok érvényesítése, illetve az energiapolitikában is olyas valami, amit támogatnunk kell. A program által finanszírozott projekteknek nem szabad, hogy veszélybe sodorják más jogszabályok céljait. Konkrét szerepet kell adni a civil társadalomnak, illetve a szakmának, azért, hogy az állampolgárok problémáira választ adjon ezen a program. Szeretném felhívni a figyelmet a harmadik országok szerepére, illetve a programban való részvételére, illetve a jelölt országok szerepére is. A harmadik országban működő szervezetek is kell, hogy jelöltségi lehetőséget kapjanak. Szeretném felhívni a figyelmet a legtávolabbi és a tengeren túli térségek problémáira. 2011 óta a BEST kezdeményezést tette lehetővé, hogy a legtávolabbi térségek és a tengeren túli térségek számára is segítséget nyújtsunk a biodiverzitás megőrzésében. Ebben a jelentésben eh, támogatni kell az érintett programok támogathatóságát. Ennyi, köszönöm. Thank you very much. And now from... Köszönöm szépen. Caputo úr. Sí, grazie. Grazie. Köszönöm, köszönöm elnök úr. Gerbrandi kollégának is köszönöm a kiváló jelentést tervezetet, amely nagyon sok olyan megjegyzést is tartalmaz, amiket én a technikai ülések alkalmával továbbítottam neki. Szerintem ez nagyon hasznos. Köszönöm az együttműködés szellemiségéért is, ami jellemezte az árnyék jelentéstevői találkozókat. A környezetvédelem nem akadály a gazdasági növekedés és foglalkoztatás előtt. Ez legyen világos és nyomatékosítsuk annak kapcsán is, ami az Agri szakbizottságban történt, azon véleménnyel, amely nem kevés problémát eredményezett. A hosszú távú gazdasági versenyképesség szempontjából nagyon fontos, hogy beruházzunk, megakadályozandó a biodiverzitás elvesztését, a dekarbonizációt ösztönözzük, és a körforgásos gazdaság felé mozduljunk el. Sokkal többet kell tenni, és ezzel kapcsolatban szeretnék kitérni néhány pontra, amiket még javítani lehetne a LIFE rendeletben Természetesen módosítókat is be fogok nyújtani majd ezekkel kapcsolatosan. hiszen én a LIFE program munkacsoportjában is tevékenykedem, és ezeket az észrevételeket is be fogom építeni. Ami a kommunikációt illeti a LIFE program kapcsán, nagyon fontos a közvélemény tudatosságát növelni, egy korszerű kommunikációs stratégia révén, amely a szociális hálókat, az új médiát is figyelembe veszi. Aztán a life és a foszilis energia összefüggései. A levegőminőség az a foszilis energiákhoz közvetlenül kapcsolódik, akár a közlekedést, akár a hűtés-fűtést tekintjük. Általánosságban az elektromos energia előállítása is ide kapcsolódik. A dekarbonizáció tehát közvetlen kihatással bír a levegőminőségre és a polgárok egészségére. Van itt egy alternatíva, amely a megújuló energiaforrásokon alapul, és a LIFE programnak mindenféleképpen arra kell irányulnia, hogy a elavult berendezéseket felváltsa a megújuló energiákkal működő berendezésekkel. Aztán, ami a LIFE program értékelését illeti, ezt Gerbrandi kolléga is elmondotta, az időközi értékelés csak egy első áttekintést nyújt a végzett módosításokról, és valódi külső független értékelésre van itt szükségünk, amely észszerű garanciát nyújt a program végrehajtására, természetesen a környezetvédelmi ambícióinkat szem előtt tartva. Nagyon fontos, hogy a LIFE program felszabadítsa a finanszírozásokat a környezet védelmére, leküzdje a klímaváltozást, és tisztább energiát bocsásson a polgárok rendelkezésére. Fontos ugyanis, hogy az európai országok felelősebben lépjenek fel a környezetvédelem összes szempontját illetően, és a lehető legkevesebb kárt okozzák a környezetnek. Van itt tehát egy ilyen megújult felelősségvállalás a vállalatok részéről is, és ez is egy kulcseleme lehet a LIFE program stratégiájának. Így lehet ugyanis elérni a fenntartható fejlődés célkitűzéseit. A forrásoknak növelniük kell a projektek végrehajthatóságát, nagyon gyakran hiányoznak itt a források. A bizottságnak olyan projektekre kell összpontosítania, amelyek képesek az Európai Uniós hozzáadott értéket maximalizálni, és az olyan projekteket kell ösztönözni, amelyek gazdaságilag is életképesek. Ugyanakkor még két megjegyzés az integrált projektek kapcsán. Az első észrevételem az, hogy egyenlőtlen az elosztás a forrásokat illetően a LIFE programból a tagállamok között, nem tudják a szabályok a források kiegyensúlyozott elosztását garantálni. Itt mindenképpen arra lenne szükség, hogy a megoszlás egyenlőbb legyen, igazságosabb, és a tagállamok képességeit növelni kell, azt illetve, hogy minőségi projekteket legyenek képesek benyújtani, és így módon elérhető legyen az integrált projektek kiegyensúlyozott a földrajzi megoszlása. Aztán, ami az integrált projektek teljes potenciáját illeti, ez a kiegészítő finanszírozásoktól függ, így például az EU fő szakpolitikájába kell ezeket a klíma és környezetvédelmi szempontokat beilleszteni, és ide tartoznak a globálisabb politikákhoz a CAP és a struktúrális politika. Fontos az is, hogy a LIFE program a minimális szolgáltatásokat jobban garantálja, a tagállamokban és proaktívan megközelítést alkalmazzon. Fontos a projekteket monitoroz, monitorizálni, akár mennyisége, akár minőségi mutatók alapján, és költségcsökkentési lehetőségeket is meg kell vizsgálni, hogy a költséghaszon viszony jobb legyen, és a környezetvédelmi teljesítmény javuljon. Fontos a LIFE program kiegészítő jellegét biztosítani más uniós forrásokkal, az átfedéseket el kell kerülni más pénzügyi eszközökkel a lehető legnagyobb hozzáadott értéket kell elérni ezen forrásokból, e fontos program keretein belül, ami pedig a LIFE költségvetését illeti. A program végrehajtására szent források szerintem nem elégségesek, ahogyan ez már itt elhangzott, hát mindenképpen a legnagyobb összegű finanszírozást próbáljuk elérni, Fontos ugyanis, hogy az Európai Unió és főleg parlamentünk hangot adjon ambíciójának azt illetően, hogy a fejlődés egyre fenntarthatóbbá beváljon. Uh, Köszönöm szépen. Néhány elnék előadó nincs itt, nem érkeztek meg. Kaputó úrat szerettem volna felkérni, hogy beszélni, és kérem, hogy tartsák figyelem, vegyék figyelembe a felszólási időket. Az ECR nevében nincs itt az árnyék előadó, nem tudom, hogy valaki helyettesíti-e. Ha nem, akkor a zöldek nevében én vagyok az árnyék jelentéstevő. Megpróbálom, megpróbálok példát mutatni a rövidséggel. Először is köszönetet szeretnék mondani az előadónak, illetve a bizottságnak az elvégzett munkáért a bizottsági javaslat meggyőződésem szerint jó munkaalap, és ugyanez vonatkozik az előadó tervezetére is. Nagyon ígéretes ez a jelentés tervezet, és tudom, hogy szorít minket az idő, mégis megállapodásra kell jutnunk a kulcs fontosságú elemek tekintetében, olyan, ért, olyan részletek tekintetében, mint a költségvetés, társfinanszírozási mérték, támogathatóság, koherencia más EU politikákkal, például a közös agrárpolitikával, stb. stb. Ezeken túlmenően még néhány témára szeretnék rámutatni, a zöldek számára ezek a legfontosabbak, és ezek tükröződni is fognak majd a módosítóimban. Biztosítani kell, hogy a környezetvédelmi intézkedések, a hosszú távú kezelés, a Natura 2000 helyszínek tekintetében megfelelő támogatást kap. Támogatjuk az előadó javaslatát, hogy növekedjen a költségvetése a LIFE programnak. A programon túl tekintve a mainstreaming, a biodiverzitás tekintetében más programok vonatkozásában kulcsfontosságú, és ezt ezen javaslat keretében nem tudjuk biztosítani, de azért nem szabad szem előtt téveszteni. Az irányítás, a nyilvános részvétel és a kommunikáció segítése, valamint a tanácsadói segítség az kedvezményezetteknek, integratív területi megközelítéssel, ezek nagyon lényeges szempontok. Vannak olyan kedvezményezetek, akiknek valóban támogatásra van szükségük ahhoz, hogy a live forrásokra pályázhassanak. Alapvetően a projekt kategóriákkal egyetértek, ahogyan azokat a bizottság javasolta, viszont nem szabad, hogy ezek eluralkodjanak a programon, kapacitásra van még szükség az önkormányzatok számára és a kis civil közösségek által vezetett projektekre is, a live programban kis civil szervezetek, helyi szervezetek nehezen tudtak hozzáférni a forrásokhoz, ez probléma volt eddig is. Hebrandi úrral egyetértek a földrajzi egyensúly fontosságával, olyan rendszert kell kidolgozni, amely különbséget tesz fizikai kihívások és jellemzők szerint. Ez azt jelenti, hogy a bio földrajzi körülhatárásokat kell irányelvként használni, vagy vezérelvként, nem pedig a tagállami határokat. Ökológiai szempontból semmit nem jelentenek a politikai határok. Jobb monitoringra is szükség van, előzetes és utólagos értékelésre is, mind a projekt és mind pedig a programok szintjén a pozitív hatást nem szabad, hogy más EU forrásokból támogatott fejlesztés megszüntesse. Remélem, hogy konstruktív lesz az együttműködés, tudunk a kollégákkal közös álláspontot kialakítani, erőteljes politikai üzenetet közvetítve. Hangsúlyoznám, hogy a Life véleményem szerint nagyon sikeres program. Teljesen egyetértek az előadóval, ebben nem kell, hogy a program alapjait változtassuk meg, de ez a javaslat méltányos és átlátható módon biztosítja a hozzáférhetőséget a forrásokhoz, a kisebb szereplőknek is, lehetnek ezek önkormányzatok vagy civil szervezetek is. Köszönöm szépen, remélem, hogy tartottam magam az idő, a megszabott időhöz, és a következő felszólaló a GUE nevében, őt nem látom itt. az FDD részéről sem. Ezek szerint meghallgathatjuk a kollégák további észrevételeit. Mennyi jár úr következik? Asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, néhány észrevétel. Szeretném először is hangsúlyozni, hogy nagyon örülök annak, hogy Gebrandi úr bemutatta ezt a jelentést. elégedettek is vagyunk vele itt az Envi bizottságban, de sajnos azt is láttam, hogy az Agri bizottság hogyan tárgyalt ezt az ügyet, nem volt ez nagyon szerencsés. Örülök nagyon, hogy Gebrandi úr jobb megközelítésben közelítette meg ezt a témát, nagyon jó előadót sikerült választanunk. Az Európai Parlament idén március 14-én állásfoglalást fogadott el ebben a témakörben, amely kimondja, hogy a program forrásait jelentősen fokozni kell. Ott van a biodiverzitás, az energiaátállás, a körforgásos gazdaság témája. Ezek meghatározzák majd a következő években, évtizedekben, évszázadokban életmódunkat. Ezért érdemes több pénzt fordítani ezekre. Gebrandi úrnak valóban igaza van. Also insbesondere hogy itt valóban többet kell majd tennünk, az agrárpolitikát és a kohéziós politikát is be kell kapcsolni a környezetvédelembe, és azt hiszem, hogy eh, ez nagyon jó ez az érvelés nála, és nagyon örülök, hogy a jelentéstevővel és az árnyék jelentéstevőkkel sikerül majd a parlament világos állásfoglalását megfogalmazni, és remélhetőleg a szavazásnál is ilyen lesz az eredmény, hogy a LIFE program pontosan a saját céljait, megfelelően teljesítse majd, és az energiafordulat például Németországban. Én egy olyan szövetségi tartomány lakosa vagyok, ahol a barna köszön nagyon jelentős szerepet játszott, de az energiafordulat nálunk is zajlik, és ez valamennyünk életét jobbá teszi mindenkinek, tehát nagyon jó, örömteli vitát kívánok. Thank you very much. The next is Mr. Brennan. Köszönöm szépen, Brennan úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Három észrevételem volna, illetve van kérdésem is. Az első az IPCC jelentés megjelenésének hetében, amikor 25-ről 30%-ra módosult a cél, ez a módosított célkitűzés nagyon is értelmes. Bár 30% fölé is mehetem, értépen 30% ez is kérdés, és hagyd legyek az ördög ügyvédje, Beszéltek a mainstreaming fontosságáról, nem pont ellenkező irányba kellene elindulni, hogy minél több pénz van a klímaváltozás elleni harcra a live programban, annál jobb. Tudom, hogy ez egy trükkös kérdés, de érdekelne, hogy nem lehetne visszaerre fordítani ezt az érvelést. Másodszor, harmadszor ez a Brexithez fog kapcsolódni, elnézést előre. A live programnak egy részét most az Egyesült Királyságban használják fel, most ezek szerint lesz majd egy hiány, egy szakadék, és ehhez kapcsolódóan a harmadik gondolatom, hogyha az Egyesült Királyság kilép az Unióból, vannak-e tervek, munkakapcsolatokra a Brexit után, amikor továbbra is együttműködhetünk, tanulhatunk egymástól, hogyha vannak jó EU-s projektek, ezeket vajon az Egyesült Királyságban át tudjuk-e venni, vagy tudjuk-e duplikálni, illetve fordítva. Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy többen nem kértek szót, ezért most megadom a szót a bizottságnak. Delgado Rossza úr, tessék. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném megköszönni azt a pozitív értékelést, amit hallottunk a live programmal kapcsolatosan. A bizottság ezzel egyetért valóban egyedülálló, nagyon értékes szerepet tölt be ez a program, és a bizottság is nagyon pozitívan értékeli ezt a programot. Köszönöm, hogy önök is eh, kedvező fényben látják a mi javaslatunkat ami a politikai kontextust illeti. A költségvetésre is kitértek, illetve a költségvetés nevelési javaslatra. Először is a bizottsági javaslatban az a szándék, hogy 5,4 milliárd eurót szálljunk erre a programra. Összességében ez egy két milliárdos növelés, vagyis 6%-os növekedés a környezetvédelmi programokban a jelenleg időszakkal összehasonlítva. Ezen túlmenően a live programnak van katalizátor szerepe is. Hogyha megnézzük azt például, hogy a stratégiai integrált projekteket megerősítjük a más források mobilizálás érdekében, az integrált projektek kifejezetten a mainstreamingre összpontosítanak, ez több forrás mozgósítását is jelenti a természet biodiverzitás témában. Ezért úgy gondoljuk, hogy összességében a környezetvédelmi és klímavédelmi célok az egész MFF-ben nagyobb támogatást kapnak. Gebrandi úr is felvetette, és fontos ezt elismerni, hogy ez a katalizátor szerep csak akkor teljesülhet, hogyha a megfelelő mainstreamingre megoldást találunk más programokban is, úgy, hogy tudjuk a környezeti célokat is támogatni. A live program katalizátor szerepet tölt be, kiegészíti a többi forrás szerepét, és ez a lényege a bizottsági javaslatnak a környezetvédelmi politika összefüggésében a szakpolitikai koherencia jegyében a LIFE-nak összhangban kell lennie más szakpolitikai célokkal, és fordítva a többi szakpolitikának pedig illeszkednie kell a LIFE céljaihoz. Ami a stratégiai természetvédelmi programokat illeti, felhívnám a figyelmüket egy kicsit még inkább ezekre a programokra. Sokan elmondták, hogy a Natura 2000-re természet, biodiverzitás programokra nincsen elég forrás, de pontosan ez a célunk, hogy több forrást tudjunk kihasználni ezekre a célokra. A mainstreamingre nagyon összpontosítunk, hogy a természet és biodiverzitás védelmi politikákat erősíteni tudjuk. A földrajzi kiegyensúlyozottság nagyon lényeges kérdés. Tudjuk, hogy a live ezt a kritériumot most nem teljesíti. Szeretnénk erre megoldást találni. Korábban elhangzott, és ezzel egyetértünk, a jó megközelítés nem a nemzeti allokációk megoldása, ez nem is bizonyított korábban jól, hanem a megerősített együttműködés a tagállami kapcsolattartó pontokkal, ezeket tudjuk az eszközöket terjesíteni, terjeszteni, hogy sikeresebbek legyünk. Aztán még egy pont, a 25%-ról 30%-ra növelt klímakomponens. A bizottságnak horizontális álláspontja van a költségvetéssel kapcsolatosan, ez a 25 de ez igazából nem a life-ra vonatkozik elsősorban. A klíma alprogram létezik, de a többi programnak is hozzá kell járulni a, a klímaváltozás elleni küzdelemhez. Például, ha megnézzük a természet és biodiverzitási programokat, akkor azt látjuk, hogy ezek is ö, pozitív eredménnyel járhatnának ö, ebben a tekintetben is. Ami pedig a rugalmasságot illeti, illetve a társfinanszírozási rátát, igen, valóban az a célunk ezzel a javaslattal, hogy a bizottság reagálhasson a különböző kérelmekre, illetve meghatározhassa a különböző kedvezményezeti kategóriákat, ezért a rugalmasság nagyon is fontos. Hogyha a társfinanszírozási rátát maximalizálnánk, amely természetesen bizonyos kedvezményezettek számára fontos lehet, akkor azt is tudjuk, hogy a finanszírozható projektek száma csökkenne. A rendeletben egy fix társfinanszírozási ráta szerepel. Ez, ez bizonyos tekintetben magasabb, mint amelyet bizonyos kérelmezők szeretnének, úgy, hogy mi amellé állunk, hogy a rugalmasság megmaradjon. Aztán van még valami, ami nagyon fontos, ez pedig az értékelés ennek a programnak. Szerintem föl kell ismerni, hogy milyen sikert könyvelhet el a live program eddig. Őszintén megmondom, hogy azt is megtudtuk, hogy vannak olyan live projektek, amelyek éveket vesznek igénybe, és néha három évnél is több időre van szükség a négy évnél rövidebb értékelési időszak nem szolgáltat be kellő mértékű adatokat. Célunk az, hogy elkerüljük azt, hogy lehetetlen elvárásokat támaszunk az értékelésekkel szemben. Hiszen különben a régi eh, live programhoz kell visszatérnünk, és így az értékelési időszakot meghosszabbítani. Úgyhogy ezért a három évhez bocsánat, javítja magát a felszól, a négy, év, négy évhez ragaszkodunk. És még egy-két utolsó megjegyzés, hogyha megengedik. Először is a távoleső régiók, igen, ebben a tekintetben felismerjük a kérdés fontosságát, és kisebb programokat próbálunk támogatni az OCT esetében is. Fontosnak tartjuk azt, hogy hozzáférhető legyen mindenki számára a live program. Ez az egyik oka annak, hogy most teszteljük az egyszerűsítési eljárást, ami a kifizetések kérését, illetve a kérelmezést illeti. Az egész kérelmezési folyamatot megpróbáljuk egyszerűsíteni. A live program különböző dimenziókat tud fölvenni, és a különböző érintett felek méreteiktől függetlenül részt vehetnek ebben a programban. Aztán még a Brexitre utalnék. A harmadik országok live-hoz való hozzáférésére van lehetőség akkor, hogyha a harmadik országok ezt kívánják, úgyhogy természetesen örülnék annak, hogyha az Egyesült Királyság továbbra is kapcsolódna a live programhoz a jövőben. Köszönöm szépen, köszönöm, mondja az elnök és akkor a jelentéstevőnek adom meg a szót a utolsó következtetések levonására. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, köszönöm a kollégáknak, illetve a bizottságnak is ezt a nagyon is informatív eszmecserét. Várom tehát azt, hogy együttműködjünk, és produktívan kezeljük ezt a kérdést. Egy-két megjegyzéssel élnék, hogyha megengedik. Nos, először is szeretnék köszönetet mondani Nikola Caputónak a mezőgazdasági bizottságban végzett munkájáért. A keddi szavazás eredménye lehet, hogy nem olyan jó, mint amilyet szerettünk volna. Mindig Sanda gyanúval nézem az Agri Szakbizottság móhóságát, hiszen a live program az egész kap kapacitásának kevesebb, mint egy százaléka mégis a live-ból próbálnak kiszipkázni pénzeket, rengeteg pénzt öntünk a közös mezőgazdasági politikában nagyon gyakran nem hatékony, nem produktív módon tehát nem értem ezt, a, ezt az irányt, de hát majd szavazunk erről a saját jelentésünk kapcsán. Kobrennek volt egy-két megjegyzése, kérdése az egyszerűsítés, illetve a mainstreaming tekintetében. Azt hiszem, hogy a bizottság erre már tulajdonképpen választ adott. A live célja az, hogy katalizátor szerepet töltsön be, ez pedig rendkívül fontos. A mainstreaming rendkívül fontos. Úgy gondolom, hogy mind a mezőgazdaság, mind a kohéziós kiadások tekintetében nem lehet negatív következménnyel számolni, tehát nettó veszteséget nem lehet elkönyvelni, és szerintem ez kell, hogy legyen az alapja az általános kiadási elveknek. Sajnos még nem jutottunk idáig, de ez a célunk hosszú távon. A politikai helyzet, a politikai realitás alapján azt kell, hogy mondjam, hogy még mindig nagyon fontos a live, hiszen a mainstreaming valószínűleg nem lesz annyira sikeres, mint amennyire azt szeretnénk. A bizottság már megválaszolta azt a kérdést, hogy az Egyesült Királyság a Brexit után jogosult erre a programra. A 11-es cikkre utalnék, amely a jogosult, jogosultakat irányozza elő, illetve ezekről szól, ez kimondja, hogy a harmadik országoknak is van hozzáférésük ezekhez a programokhoz. Egy nagyon kemény Brexit esetében lehet, hogy nem kapcsolódik majd az Egyesült Királyság ehhez a programhoz, tehát az egész attól függ, hogy milyen formát ölt a Brexit. Egy kemény Brexit esetében nem lesz jogosult az Egyesült Királyság, úgyhogy kérek mindenkit arra, illetve kérem az Egyesült Királyságot arra, hogy próbáljon meg valamilyen tekintetben kapcsolódni az Európai Unióhoz, hiszen a Life program számukra is nagyon is előnyös lehet. És végül tisztelt elnök úr, Nikola Caputo, illetve mások megköszönték a, az együttműködő szellemiséget. Nos, ez azt is jelenti, hogy Robert asszisztensemnek köszönetet kell mondani, különösen neki, azért, mert a technikai ülések során megfelelő légkört hozott létre, és remélem, hogy a továbbiakban is ugyanígy járunk majd el egészen a plenáris végszavazásáig. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, mondja az elnök, ami pedig az ütemtervet illeti a módosítók benyújtásának határideje október 18-a 11 óra az MV-ben november 20-án fogunk szavazni 2018-ban, tehát ebben az esztendőben, illetve a plenárison valószínűleg a második novemberi plenárisi ülés alkalmával szavazunk. Lépjünk tovább. A következő napi rendi pont Európa, védelmező Európa, tiszta levegő mindenkinek. Először is megadom a szót a, jelentést, a jelentéstevőknek. Görling asszony az első, a néppárt részéről. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Ez az állásfoglalási indítvány azért került terítékre, mert a szakbizottság nagy része úgy gondolja, hogy a tiszta levegő kérdését mindenképpen előtérbe kell helyezni. Ha a jogalkotások, a jogalkotási eljárásokat nézzük, illetve jogszabályokat, akkor azt látjuk, hogy bizony nagyon sok tagállamban hiányosságok mutatkoznak, és a levegő egyre romlik. Nagyon tetszik nekem ez a, ez a állásfoglalás, elégedett vagyok vele, szerintem kitér a különböző területekre, amelyre szükség van. Hogyha megengedik, akkor egy-két dologra fölhívnám a figyelmet. Jelentéstevőként tudom, hogy a bizottsági munkacsoport, amely a levegő tisztaságával foglalkozik, nagyon is keményen dolgozik, nagyon elkötelezett, és figyelembe veszik a parlament célkitűzéseit. Voltak nehézségeink, de ez nem feltétlenül a jogszabálya vagy a jogalkotással kapcsolatos, hanem inkább a tagállami megvalósítással. Ezzel kapcsolatban szeretnék kiemelni egy-két dolgot. Az első a Dieselgate. Bizonyos tagállamokban láttunk fellépést ezen a területen, de más tagállamokban pedig semmilyen esemény, semmilyen intézkedés nem történt. És az állampolgárok pedig az állampolgárok számára pedig semmi nem történt. Tehát a, a törvény szavát nem követték tettek. Hát ez azt jelenti, hogy hozhatjuk a szabályokat egyiket a másik után, de hogyha ez nem talál visszhangra a tagállamokban, akkor ez már bizony súlyos problémát jelent. Aztán tudjuk, hogy a tiszta levegő irányelv kapcsán egy felülvizsgálat történik, jövő évre várjuk ezt. Módosítókat is, módosítókra is számítok ebben a tekintetben. de várjuk azonban a tagállami intézkedéseket, fellépéseket is. Tudom, hogy a tagállamok gyakran eh, hivatalosan bejelentéseket tesznek, nyilatkozatokat tesznek, aztán ezt nem követik tettek, és a levegő tisztasága, a levegő minőség is pontosan ebbe a kategóriába tartozik. 400 ezer korai halálesettel kell számolnunk a levegő minősége miatt, és ez csak növekedni fog a jövőben. A, remélem, hogy a dokumentum ezeket a kérdéseket megpróbálja majd megoldani. Ezen kívül a mezőgazdasági kérdésekre is kitérünk, gondolok itt az ammóniára és a metánra, és az ózonra, valamint ennek az egészségügyi következményeire. A frakció nem gondolja azt, hogy itt a gazdálkodókon kéne elverni a port, azonban segíteni kell nekik abban, hogy változtatásokat eszközöljenek, ez nem könnyű, nem olcsó, és sokkal-sokkal több erőfeszítést kell tennünk annak érdekében, hogy az ammónia kibocsátást csökkentsük a mezőgazdaságban, tehát további Európai Uniós intézkedésekre, illetve eszközökre van szükség. Tehát itt az együttműködésre fektetném a hangsúlyt. Köszönöm. A következő Eddán szúr a szocialisták részéről. Köszönöm szépen, nem meglepetés az, hogy nekünk is nagy örömünkre szolgál, hogy megszületett ez az állásfoglalás tervezet, és ahogyan Julie is elmondta, egy olyan kérdésről van szó, amely esetében időről időre meg kell állnunk, ellenőriznünk kell, hogy hogyan és merre haladunk. Tudjuk, hogy miről van szó, 400 ezer korai haláleset évente, több száz milliárd eurós költséget von ez maga után, amelynek hátterében a rossz levegő minőség áll. A mandátumunk elején nagyon sok jogalkotás született a tiszta levegőre vonatkozóan, apróbb jogalkotások. Voltak olyanok, amelyek ambiciózusabbak voltak, voltak olyanok, amelyek kevésbé. És ahogyan Csüli teljesen helyesen elmondta, gyakran az szint meghatározása kielégítő a folyamat elején, de aztán az előre mozdulás sajnos elmarad, inkább regressziót tapasztalunk a különböző tagállamokban. Természetesen ez azt vonja maga után, hogy válsággal kell majd szembenéznünk, ez pedig azt is jelenti, hogy sokkal szigorúbb, határozottabb fellépésre van szükség. Nem folytathatjuk ezt a, ezt a gyengekező folyamatot, sokkal határozottabb, ambiciózusabb fellépésre van szükség, és szerintem ez az állásfoglalás kiváló példa erre, konkrétan megfogalmazza és papírra veti, hogy mekkora a kihívás és mit tehetünk. Azt látom, hogy a különböző pártok támogatják ezt az anyagot, és azt várjuk a politikailag érzékenyebb ágazatoktól is, hogy, hogy támogassák ezt a kérdést. Ami a mezőgazdaságot illeti, Julie ugye utalt erre, ez rendkívül fontos. A próbálkozásaink már voltak, de azt látjuk, hogy valóban fellépésre van szükség, az ammónia kibocsátást drasztikusan csökkenteni kell. Gyakran nem vagyunk tisztában azzal, hogy mennyiben járulunk hozzá a rossz minőséghez a városokban, illetve a vidéki területeken is. Az ammónia kibocsátás az egészségügyi következményeknek mintegy 50 százalékáért felelős és az Európai Unión a földterületek 50%-a, a nagy része mezőgazdasági, ezért nagyon fontos az, hogy a légszennyezés enyhítésére konkrét lépéseket tegyünk. Ahogyan Julie is elmondta, vannak ilyen lépések, ezek nem olcsóak, azonban megvannak a forrásaink, és megvan a képességünk, a lehetőségünk arra, hogy Európai Uniós szinten a megfelelő támogatást folyósítsuk. Az, hogy semmit nem teszünk, csak ölbetett kézzel hátradolunk, nem megfelelő reakció. Természetesen oda kell figyelnünk a már felvetett problémákra, gondolok itt a Dieselgate botrányra, tisztábbá kell tennünk az utakon guruló autókat. A közlekedés a legfontosabb, a legjelentősebb tényező a levegő minőségét illetően. A városoknak megfelelő intézkedéseket kell bevezetniük, például kis kibocsátású zónák, létrehozása. Természetesen ezeket az intézkedéseket a helyi igényekhez kell igazítani. A városok nagyon gyakran kezdeményezéseket tesznek, akkor, hogyha Európai Uniós szinten ezeket fölkaroljuk. Tehát szerintem a városoknak nagyobb szerepet nyújthatunk, nagyobb szerepet adhatunk ebben. Aztán, ami a regressziót illeti, a fejlődés elmaradását, a CTR irányelv bevezetése óta 11 tagállam kérte azt, hogy a kibocsátási plafon célkitűzéséket igazítsák ki, különösen a gépjárművekből kibocsátott NOx-ra gondolok, a nitrogénoxid kibocsátásra, tehát nagyon sok tagállam a szén kivezetésének dátumát követeli, valamint a higany káros hatására is oda kell figyelni. Ezek mind-mind prioritás kell, hogy legyenek, és ahogy mondtam, nem könnyű döntések várnak ránk. Te továbbra is úgy gondolom, hogy nagyon jó munka alapot ad ez a dokumentum, és remélem, hogy egy megfelelő keretet tudunk majd kialakítani ennek segítségével. Elnök, köszönöm szépen. Visnyevszka asszony kapja meg a szót. A, Köszönöm szépen. A szennyezett levegő káros volt a valamennyünk számára világos. Nagyon is jól ismerjük a szennyezett levegőt, hogy ez mennyire káros a polgárok számára. De most, amikor hallgatom ezt a vitát, arra kell, hogy irányítsam az önök figyelmét, hogy növeljük ambícióink szintjét. Mostanáig nem minden tagállam ö, teljesítette az ideig érvényes követelményeket el kell gondolnunk, hogy milyen útra óhajtunk lépni. A szemvevőszék 2017-es jelentésében, amikor is az Európai Unió intézkedéseit értékeli, amelyek az emberi egészség védelmére irányulnak a légszennyezéssel kapcsolatosan. Nos, ebben a dokumentumban kifejezetten szerepel az, hogy az eddigi intézkedések nem hozták meg a várt eredményeket. Ez a megállapítás valamennyünk szemére alapként szolgál majd ahhoz, hogy további intézkedéseket foganatosítsunk. Nagyon értékes elolvasni ezt a tanulmányt, és meg vizsgálni, hogy miért nem hoztak ezek az intézkedések eredményeket, és persze ennek megvannak a következményei az egészségre, és persze a szociális költségekre is. A polgárok jóléte pedig romlik. Cselekedjünk tehát észszerűen a tények, az elemzések alapján. A további korlátozások nem hoznak jobb eredményeket. a számvevőszék jelentésének végkövetkeztetéseiből le kell vonnunk a magunk számára a tanulságot. Egy dolgot szeretnék nagyon erőteljesen kiemelni. A problémákra nem tudunk itt választ találni a még ambiciózusabb célok kitűzésével. a szemvevőszék, tehát kifejezi, hogy a normákat nem tartják tiszteletben a tagállamok, de ez azt is jelentheti, hogy erre nem képesek a levegő minőség javításához globálisabb, átfogóbb megoldásokra van szükség, megfelelő finanszírozással. Ilyenfajta megoldásokat javasolt Lengyelország a tisztább levegőt prioritást élvező program végrehajtásával. 2018 és 2020 között 24 milliárd eurót különítenek majd el erre a célra, és a beruházások teljes vonul, volumene meghaladja majd a 30 milliárd eurót. A már létező épületek energiahatékonyságát javítani kell felújításuk révén, az energiaforrások minőségét is javítani kell. Ugye itt új ö, távközlési hőhálózatok értékeléséről is szó esik, ez úgy hozzájárulhat ahhoz, hogy a környezetszennyezés csekélyebb legyen. Ezeket a generatív forrásokat, különösen a keleti államokból alkalmazhatjuk, mert ezek alternatívát jelenthetnek azon létesítményekhez képest, amelyek az egyes háztartásokban működnek. Ezáltal ellenőrizzük a kibocsátások minőségét és a levegő minőségét is ezáltal. Örülök, hogy ebben a ciklusban a kogeneratív energiaforrások szerepét értékeljük. Az kereskedelemnél ezt elismerték, és a az összekapcsolt energiaforrások kérdése egy példa arra, hogy néha észszerű döntéseket is hozhatunk. Thank you. Um... Köszönöm szépen. A következő Hazenkamp uh, asszony Gújétől. Jaarlijks overlijden in Európa bijna. Köszönöm szépen, elnök úr. Körülbelül fél millió ember halálozik el idő előtt a légszennyezés miatt, és ez a szám még növekedni fog, mert a jelenlegi európai normák uh, nem képesek a polgárok egészségét védeni. Tehát valamit tennünk kell ezen a területen, például a járművek kibocsátásának csökkentésével, vagy megpróbálván csökkenteni az ipari kibocsátásokat városi területeken is, jobban kiaknázva a nyersanyagokat. Az intenzív állattenyésztés a légköri szennyezés egyik fő forrása a hús előállítása hatalmas ammóniakibocsátásért felelős, és metánkibocsátásért, metánkibocsátásért úgy szintén. Ugye itt 40, illetve 95 százalékról beszélünk az ammónia, illetve a metán kibocsátás esetében, ennyiért felelős az intenzív állattenyésztés. Ezek a anyagok, tehát nagyon erős koncentrációban vannak jelen, és nagyon sok betegség tudható be ezeknek az anyagoknak. Tudományos bizonyítékok is vannak arra, hogy az intenzív állattenyésztés a légköri szennyezés nagy bűnöse, úgymond. Ezen kívül vannak üvegház hatású kibocsátások, amelyek a közlekedésnek tudhatók be. Itt tehát felelős politikára van szükség, amely erőteljesen beavatkozik a kibocsátás csökkentés érdekében. Nem hagyhatjuk azt, hogy a polgárok fulladozzanak, úgymond a rossz levegő miatt, több forrást kell tehát a kutatásra szenni, semmiféle ajándékot nem kell átnyújtanunk az autóiparnak, mentesítéseket biztosítva ennek az iparágnak pontos elveket kell alkalmaznunk, vezéreveket kell meghatároznunk. Fontos az, hogy a nagy szennyezők megfizessék a szennyezésük árát. Köszönöm szépen. És végül, de nem utolsó sorban, Eleonora Evi következik. Grazie molto. Köszönöm, elnök úr. Nagyon örülök, hogy társ szerzője vagyok ennek az állásfoglalásnak, mert ez egy nagyon fontos témával foglalkozik, amely a politikai agenda középpontjában, de nem csupán Európában, Olaszországban is. Az ötcsillagos mozgalom számára a légköri szennyezés elleni küzdelem abszolút prioritást élvez. Ezért szólaltunk már fel az előkészítő munkák során is, és végül megszületett ennek eredményeként ez az állásfoglalás be kell avatkoznunk a levegő minőségének javításának céljával, mert én egy olyan területről származom, Milánóból, Pósikságról, Lombardiából, ahol a levegő egyik legszennyezettebb egész Európában, és ennek megvan a negatív hatása a levegő minőségére, és az kézzel fogható, és minden nap megszenvedik több millióan ebben a térségben, Lombardiában, és nem csupán ott, itt új fejlesztési paradigmára van szükség, mert a politika nem engedheti meg magának, hogy a polgárok tiszta levegő iránti igényét továbbra is figyelmen kívül hagyja. Láthattuk, hogy a régiókban a korábbi kormányok elfogadtak olyan infrastruktúrális projekteket, amelyek gigantikusak, túldimenzionáltak voltak, és nem foglalkoztak a szennyező tényezők csökkentéséhez, e, csökkentésével. Ez tervekre van szükség, amelyek valóban hitelesek és széles körűek. Nem a vészhelyzeteket kell elhárítanunk csopen, hanem több fronton kell fellépnünk megfelelő intézkedésekkel, az összes szennyező forrást kezelve a gazdaság valamennyi ágazatában, hogy a finom részecskéket és a nitrogénoxidot le tudjuk szorítani, mint szennyező forrásokat. Olaszországban, ugye május 17-én, mint sok más EU-s tagállam, az Európai Bíróság elé citáltak minket a PM10 részecskék magas koncentrációja miatt, és egy másik jogsértés is elkezdődhet az en a nitrogéndioxid túllépés miatt Olaszországgal szemben. Tehát valamit tennünk kell a polgárok védelmében, a környezet megőrzése érdekében a mostani és jövőbeli nemzedékek számára. Milyen intézkedéseket fogadjunk el? Nos, ezen választásokról ma is beszélt szerintünk nem egységes a vélemény, de a kulcs ágazatoktól kell kérnünk az átalakulást, amely most már elkerülhetetlen nem csupán a levegőminőség okai miatt, hanem az EU klíma teljesítése érdekében is. Beszéltünk a közlekedés ágazatáról, ez az egyik legnagyobb mértékben hozzájárult a szennyezéshez, nem csökkentette az emisszióit, Fontos tehát az elavult technológiákat, a környezetszennyező technológiákat, mint a dízel elhagyni, és a tömegközlekedést kell támogatni, az alacsony emissziós zónákat ki kell alakítani, tiszta, nulla emissziós járművek bevezetésével, és aktív közlekedési módok támogatásával. Ezek mind olyan elemek, amiket azt hiszem, hogy a kollégák is támogatnak, és megtalálják a helyüket majd ebben az állásfoglalásban. Végezetül jó lenne egy másik kérésünknek is hasonló folytatást biztosítani, amely arra irányul, hogy az EU jogszabályaiba vegyük be a PM 0,5-re vonatkozó korlátozóbb határértékeket, ezt a WHO is ajánlja. Hát az elefánt már itt van a teremben, mondták a kollégák is. Szinte soha nem szólunk róla, de végre muszáj vállalnunk a felelősséget. Itt van ugye az intenzív mezőgazdaság, az intenzív állattenyésztés kérdése. Jó lenne, hogyha a kollégák megállapodnának abban, hogy szükséges a légszennyezés ellen fellépni, nem csupán a városok középpontjában, hanem a ö, vidéki területeken is, ahol is az intenzív mezőgazdaság, intenzív állattenyésztés nagyon jelentős ammónia kibocsátásért, de akár metán kibocsátásért is felelős és persze finom szemcsék kibocsátásáért is, amely még inkább rontja a légszennyezés helyzetét. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most a bizottság kapja meg a szót, Manfredi úr, tessék. Manfredi asszony, köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm a bizottság tagjait. Üdvözöljük ezt az állásfoglalást szívünk mélyéből. Meggyőződésünk, hogy nagyon időszerű. Olyan időpontban született, amikor minden oldalról össze kell fognunk az erőfeszítéseket. Bizonyára ismerik azt a jelentést, amelyet az ENSZ klímaváltozási kormányközi panele készített, azzal kapcsolatosan, hogy milyen sürgető a cselekvés a levegőminőség szempontjából, ami kapcsolódik a klímaváltozáshoz. Önök említették, hogy ez az erőfeszítés még mindig nem sikeres, de azt sem szabad alá becsülni, hogy mit értünk már el. Egyetértettünk abban, hogy a levegőszennyezéssel kapcsolatosan jogszabályokat kell alkotni. Tény, hogy az Európai Unió és a nemzeti, regionális és helyi hatóságok közös erőfeszítéseként 10, illetve 70 százalék közötti mértékkel változott a levegőszennyezés mértéke 2000 óta, miközben a gazdaság bővült. De egyetértünk, hogy ez a jelentés még mindig félmillió korai halálesetet okoz az Európai Unióban. Globális vezetői szerepünket is figyelembe kell vennünk. Riasztó azt látni, hogy vannak bizonyos tagállamok, ahol olyan rossz az levegőminőség, mint Afrikában, de Afrika ettől a szem jelenségtől nagyon szenved maga is. Ezért globális szinten fontos kihatása van annak, amit Európában teszünk. a bizottság a szerződések zord őre 30 kötelezettségszegési eljárás van folyamatban 20 tagállamban ebben az ügyben. Próbálunk tehát szigorúak lenni. A bizottsági közlemény ezeknek az intézkedéseknek a hátterét is felvázolja, Vela biztos már elmondta, hogy önmagában nem, elégséges a, nem elégségesek a jogi lépések a probléma megoldására, konkrét támogatási mechanizmusokra van szükség, és forrásokra, amelyeket a bizottság a tagállamok rendelkezésére bocsát a kihívás kezelés érdekében. Nagyon jó, hogy erről a témáról a life rendelet utáni, life rendeletről szóló vita után kerül szó. Ez nagyon fontos motorja a változásnak, például a Polska régióban, illetve más régiókban is fontos projekteket finanszírozott ez az eszköz. Ugyanakkor fáradhatatlanul dolgozunk azon, hogy a jogszabályokat aktualizáljuk, különösen a forrás szennyezés tekintetében. Tudják, hogy a bizottság sok munkát végez ezzel kapcsolatosan. A Dizegét uh, botrány kapcsán uh, mindenki számított valahol lelkemén arra, hogy ez egyszer kitör, bár a csalás mértékét nem sejtettük. A kibocsátás tesztelést meg kellett újítani, és Fáradhatatlanul azon mondó, munkálkodunk, hogy kétoldalú párbeszédet tartsunk a tagállamokkal, a legjobb gyakorlatokat gyűjtsük, nem sokára megszervezzük a második jelentős Clean Air, tiszta levegő fórumot, amely a tapasztalatok cserének, az ismeretek cserének nagyon jó terepe. És próbálunk a tagállamoknak pénzügyi támogatást is adni ez az erőfeszítéshez. Nagyon is üdvözöljük azt, hogy a mezőgazdasági ágazatból származó kibocsátásokra is összpontosítanak. Önökhöz hasonlóan mi is úgy látjuk, hogy a mezőgazdaságban egy olyan ágazat, ahol fenntarthatóbbá kell tenni az agrárpolitikát. Üdvözöljük az ENVI bizottság javaslatát, hogy felülvizsgáljuk a kapjavaslatot. Ez a következő években nagyon fontos lesz. És most elérkeztünk egy másik gondolathoz. Ellentétben azzal, amit tapasztalunk a műanyag stratégia területén, ami egyébként olyan terület, ahol világszerte jelentős a mozgósítás, a levegő minőségi területen ez elmarad vagyis nem tudjuk annyira láthatóvá tenni a problémákat, illetve meghatározni a forrásokat, és hogy kollektíven megpróbálnánk fokozni a tudatosságot ezzel kapcsolatosan. Az Európai Parlament itt tudna segíteni, hogy hozzájáruljunk a, az érzékenyítéshez célzott módon, pontos módon. A környezetvédelem és az egészségvédelem közötti kapcsolatot jobban kell hangsúlyozni. Ezért a bizottság részéről mi most nagyon szorosan dolgozunk együtt a, az egészségügyi világszervezetbeli kollégákkal. Ebben a hónapban, október 30-án, illetve november 1-én megszervezzük az első globális csúcs találkozót szennyezéssel, illetve az egészségügyi vonatkozásokkal kapcsolatosan. Ez olyan terület, ahol nagyon fontos van arra, hogy a mainstreaminget, a jobb együttműködést el tudjuk érni, és az oksági kapcsolatokat feltárjuk a szennyezők és az egészségügyi problémák között. Éppen ezért üdvözöljük azt, hogy több közös fellépést sürgettek minden szakpolitikai területen. Ez a felhívás olyankor érkezett, amikor a kollégium következtetéseket állít össze a munkájával kapcsolatosan már, ami például az irányítási struktúrákat illeti. Nagyon jó látni, hogy egységes ez a ház, és próbálják még inkább arra ösztönözni a bizottságot, hogy hatékonyabban szervezze a munkáját. Az Európai Parlamenten belül is érdemes hatékonyabbá tenni ezt az erőfeszítést, illetve a tanácson belül is. A nemzeti kibocsátási határértékekre vonatkozó irányelv hatályba lépésével fontos, hogy a tagállamok nemzeti levegőszennyezési terveket is készítsenek. Ez fontos motorja a kormányzati változásoknak, ezt minden tagállamban megfelelően kell kezelni, és ezt felül is fogjuk vizsgálni a tagállami terveket. Jövő áprilisban kell benyújtaniuk ezeket. Ez megint lehetőség arra, hogy javítsuk az irányítást egy olyan témában, amelyet mindig is miniszterelnöki szinten kellene kezelni a kiadásai miatt. Üdvözöljük azt a tényt is, hogy továbbra is hangsúlyozzák, milyen lényeges a metán kihívásra választ találni. Az Európai Bizottság már 2014-15-ben javaslatot tett a nemzeti kibocsátás nyomonkövetési irányelv kapcsán a metán figyelembevételére. Sajnálatosnak tartjuk, hogy az Európai Parlament és a Tanács úgy döntött, hogy kizárta a metán az irányelv alkalmazási köréből. Viszont a bizottság egy nyilatkozatot kiadott már akkor, a tekintetben, hogy továbbra is nyomon követjük a metán jelenlétét a közös kutatóközponttal, amely vizsgálja az a levegőszennyezést, az ozonszennyezés helyzetét. Nem sokára közzéteszik ezt a tanulmányt, és az előkészítő munkák alapján, már ami a hosszú távú kibocsátásokat illeti, felmérjük majd a rendelkezés álló opciókat, remélem, hogy tudunk majd visszajelezni olyan tekintetben, hogy hogyan képzeljük el a tovább lépést. Köszönöm, elnök úr, még egyszer az elvégzett munkát. Ez nagy segítség számunkra, szoros szinergiákat lehet így kiépíteni, ráadásul a felülvizsgálata zajlik a 2019-es 9-re tervezett irányelvnek. Köszönöm szépen! Thank you very much, and as for the time... Köszönöm szépen, ami az ütemezést illeti. A módosítók benyújtásának határideje október 15-e 11 óra, az MV november 25-26-27-én szavaz ebben az ügyben, és várakozásaink szerint decemberben a plenáris tart majd szavazást. A következő napi rendi pont szóbeli kérdés. az EU beporzókkal kapcsolatos kezdeményezéséről. Most szeretném a szponzoroknak megadni a szót, vagyis akik a kérdést benyújtották. Petelle úr az EPP-től ott van, tessék. Köszönöm, elnök úr, üdvözlök mindenkit. A magam részéről szeretném emlékeztetni, hogy évtizedek óta méhészettel foglalkozom, ezért különösen figyelmet fordítok erre a kérdésre. Június 1-én a bizottság hivatalosan is intézkedésekre tett javaslatot a beporzók visszaszorulásával kapcsolatosan. Ezt a kezdeményezést azután vezették be, hogy három neonikotinid használatát szabadtérben betiltották, ez is bizonyítja a bizottság és az Európai Unió elkötelezett a beporzók védelmében. A beporzók nagyon sokszínű csoportot jelentenek. Ezek függenek az rovarok általi beporzástól, és mivel az egyik beporzó rovar a kihalás szélére került, ezért nagy figyelmet kell erre fordítani az élelmiszerellátás biztonság és a biodiverzitás érdekében. A bizottság háromféle intézkedés prioritást javasol. A beporzók visszaszorulásával kapcsolatos ismeretek terjesztése, másodszor az okok feltárása, harmadszor érzékenyítés a társadalom egészében. A parlament állásfoglalás tervezete különböző kérdésekkel foglalkozik, hangsúlyozza, hogy tovább kell csökkenteni a növényvédőszerek jelenlétét a beporzók életterében, és további intézkedésekre van szükség integrált megközelítésben, nem csak a védett területekre kell ezeknek korlátozódniuk, hanem szélesebb perspektívára van szükség, minden beporzót figyelembe kell venni. A beporzók védelmének célja azt is jelenti, hogy többet kell fordítani a kutatásra és az alternatívák feltárására. Hosszú távon ennek pozitív pénzügyi kiadásai is lesznek. Az az nem, kollégák, hogy kedden szlovéniai méhészekkel találkoztunk, akik az ellenpolgári díjat kapták meg, azért a kezdeményezésükért, hogy május 20-án a Méhek Világnapját ünnepelhetjük, ez volt idén először. A méhek jelenléte nagyon jó jelzi, hogy a környezetvédelem, a biodiverzitás terén hogyan teljesítünk, úgy gondolom, hogy ez az állásfoglalás jó lépés és támogatást éremel. Köszönöm. Thank you very much, and thank you also. Köszönöm szépen. Azt is köszönöm, hogy ilyen röviden szólt. To uh, respect the time limit of four. Kérem a többieket is, a társelőadókat, hogy négy perces uh, felszólalásnál hosszabbat ne tartsanak mert mindenki itt van, mindenkinek szeretnénk időt hagyni. Először a szocialisták társ jelentéstevőjének adom meg a szót. Glaube. Én is nagyon köszönöm. Azt hiszem, hogy ez az állásfoglalás valamennyi lényeges pontot tartalmaz, és Alois Péter előttem szól ezeket már részletesen bemutatta. Én három pontra szeretnék összpontosítani. Az egyik általános. Ha jövőbe tekintünk, és a jövőbeli közös agrárpolitikáról beszélünk az EU-ban, akkor különös figyelmet kell fordítanunk a biodiverzitásra, mert csak ha a biodiverzitás működik, akkor van esélyünk arra, hogy a beporzó rovarokat meg tudjuk őrizni abban a mértékben az EU-ban, mint ahogyan erre a mezőgazdasági termelésnek szüksége van, nagyon sokan látunk jelenleg monokultúrákat, és a peszticidek intenzív használatát, ami fenyegeti őket. Itt ezzel a vitával párhuzamosan a PESZT szakbizottságban is zajlik egy vita, és ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a jövőben a beporzó rovarok túlélését biztosítani tudjuk Európában. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy itt Európában a beporzó rovarok úgymond gratis működnek. Nagyon sok helyen fizetni kell a beporzó rovarok tevékenységét, hasonlóképpen, mint a trágyáért, vagy hasonló dolgokért. Így például Kaliforniában nagy teherautókkal viszik a még kolóniá, kolóniákat az usa keresztül kasul. Aztán egy másik pont a növényvédelmi rendelet kapcsán. Ugye vannak tagállamok, ahol neonikotinoidok vagy növényvédőszerek kapcsán kivételek vannak. Itt szigorúbb felügyeletre van szükség. A vészhelyzeti alkalmazást illetően sok tagállam jogosan nem indokolhatja ezzel a növényvédők használatát. Tehát a bizottságnak sokkal jobban oda kell figyelnie erre. Remélem, hogy az állásfoglalásunk széles körű egyetértésre talál, és persze a kollégákat felhívom arra, hogy módosítókat még nyújtsanak be, és tegyék még jobb ezt a szöveget, mint az jelenleg. Thank you very much. And... Uh, Köszönöm szépen. Máker úr következik. Uh, kort Köszönöm, elnök úr, én is röviden fogalmazhatok, mert uh, kiváló kollégáim már jól bemutatták ezt az állásfoglalást. Valamennyien tudjuk, hogy a beporzók, különösen a méhek helyzete nagyon nehéz, sok tényező összejátszása miatt. Ugye ide tartozik a biodiverzitás csökkenése, a növényvédőszerek fokozott alkalmazása, Nos, nem tudjuk soha eléggé hangoztatni a beporzók fontosságát, amely nagyon fontos az ökoszisztéma számára, de a gazdaságunk számára is. A 2016-os biodiverzitásról szóló állásfoglalásban speciális felhívással éltünk az Európai Bizottság irányában, hogy indítson kezdeményezést a beporzók kapcsán. És most itt van ez a szöveg, amely nagyon sok kedvező elemet tartalmaz, üdvözöljük, ugyanakkor többet is tehetünk mert a kezdeményezés nem fordít elégséges figyelmet a beporzó kihalásának okaira. Inkább a tüneteket tartja szem előtt, de itt szerintem a gyökerénél kell kezelnünk a problémát. A kap keretében kér erőteljesebb fellépést ez az állásfoglalás a növényvédőszerek kapcsán, én nagyon erősen sikra szerek ezen állásfoglás, mert köszönöm. And the next is Madame Ries. Köszönöm szépen, Bíz Köszönöm, elnök úr. Nagyon fontos ez az állásfoglalás, az előttem szólók elmondták, de Meszmeker úr emlékeztetett rá, hogy már kértük ezt a kezdeményezést 2016 áprilisában a bizottságtól. hatalmasított tét, nem akarom a számadatokat megismételni, egy cikket olvastam Belgium kapcsán, és Brüsszel kapcsán, amely a méhhalálozásról szól. Ezen a télen hatalmas mértékeket öltött ez a jelenség, és nagyon fontosak ezek a számok. A kezdeményezés egy része arra szolgál, hogy jobban megismerjük magát a jelenséget, ez nagyon fontos, de ez nem elégséges. Cselekednünk kell a probléma okát, gyökerét kezelve, amelyeket már mindenképpen azonosítottunk. Tegnap olvastam egy tanulmányt az irodámban, a Biological Conservation-ben jelent meg, a Lundi Egyetem foglalkozott ezzel a problémával, és ez megerősíti, hogy a beporzó populációk függnek a mezőgazdaság típusától, intenzív voltától az adott területen. A kezdeményezésben szerintem olyan intézkedésekre lenne szükség, amelyek a gyökeret kezelik, tehát a földhasználatot, az intenzív mezőgazdasági gyakorlatokat, a növényvédőszerek ügyét, egy teljes délután foglalkoztunk a PEST szakbizottságban a méhek, a beporzók kérdésével, a betegségeket, kérdésével, az, az invazív fajokkal. Itt alternatív módokat kell bevezetni, és a neonikotinoidokat kivezetni a piacról. Júniusban tartottuk az EU, méhek európai hetét itt az Európai Parlamentben, és itt lehetséges a méhészek és a gazdálkodók együttműködése, nyerő-nyerő partnerségek léteznek, ez az ökoszisztémánkat támogatja, tehát itt mindenképpen a problémát a gyökerénél kell vizsgálni, és ami lehetséges, azt ösztönözni kell, ezt akarjuk kifejezni itt az állásfoglalásban. Thank you, madam. And... Köszönöm szépen. A GUE részéről Konyecsna asszony következik. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Az a benyomásom, hogy itt körben forgunk számos kutatást irányoztunk elő, hogy vizsgálják meg a beporzók populációjának hanyatlását, ugyanakkor csak azt állapítjuk meg, hogy még mindig fennáll a probléma. több kérdés is van itt a mentesítésekre. Ugye a neonikotinoidok használata ö, tiltott lenne. A növényvédőszerek ö, betiltása az a fellépés, amit indítanunk kellene, de ez nem az egyedüli. Számos szennyező forrás létezik, és hosszú lista van ezekről. A fenyegetés létezik, és egyre erőteljesebbé válik. Cselekednünk kell. És jelenleg csak azt állapíthatjuk meg, hogy hogyan veszítünk el bizonyos elemeket a természetből. A neonikotinoidok használata megöli a méheket és ennek ellenére továbbra is alkalmazok ezeket. Egyes tagállamok jelezték, hogy továbbra is mentességeket kérnek, hogy alkalmazhassák ezeket a szereket. A kritikus helyzetet tehát nem sikerült megoldani. Azt is megállapíthatjuk, hogy nincs már elégséges számú méh, és ez globális szintű élelmezési válságot robbanthat ki. A bizottság elkötelezettségét nem tartották tiszteletben, cselekednünk kell. A bizottság kezdeményezése nem elégséges. A megfogalmazások túlságosan homályosak, megállapítjuk, hogy még zajlanak a kutatások, de mindezeket nem követik tettek. A bizottságnak igenis be kell tiltania ezeket a szereket, és ellenőriznie kell, hogy a tilalom érvényesül-e. Meg kell vizsgálni azokat a tagállamokat, akik mentesítést kértek. El kell kerülnünk ezt a katasztrófát. Ez a katasztrófa nem csupán a beporzókat érinti, hanem más ágazatokat is cselekednünk kell. Next... Köszönöm szépen. Dornánó asszony. Köszönöm, elnök úr, tisztelt kollégák. Én az ENVI szakbizottságban foglalkoztam a méhészágazattal egy véleményben egy évvel ezelőtt, és ez az ellensfoglás tervezet, amely a beporzókra vonatkozik, általánosságban jó irányba mutat. Ez egy nagyon józan kérdésfelvetés bizonyos problémákat illetően, amelyek a beporzókat érintik Európában. Optimista és konstruktív vagyok, ugyanakkor emlékeztetnék arra, hogy az a küzdelem, amely a beporzók megmentésére irányult, még nem nyertes csata. A neonikotinoidok, a klotinoidin, a tiambextontán és más szerek betiltása mindenféleképpen szükséges az EU részéről 2019-ig. Ugyanakkor vannak mentesítések és ez persze kérdéseket vet fel a talajszennyezés és a talajvízszennyezés kapcsán, hiszen a talajvizet gyakran az öntözésre használják, erről ne felejtkezzünk meg. Belgium egyébként már bejelentette, hogy tanulmányozta a mentesítés lehetőségeit, és egy dossziét nyújtott be az Európai Bizottsághoz. Ne legyünk naivak lehetséges, hogy sok más tagállam hasonlóképpen jár el, és ez semmisé teszi a már korlátozott tilalom hatásait. A neonikotinoidokat illetően a különféle ö, vegyületeket nem érinti sajnálatos módon az Európai Bizottság tilalma a flür, firon és más hasonló anyagok szintén hasonlóan veszélyesek, mint a neonikotinoidok. Az egyik módosítómban említettem egy évvel ezelőtt a glifozát szintén toxikus a méhek számára. Talán itt lenne az ideje annak, hogy figyelembe vegyük ezt, és ne foglalkozunk ezen szerek védelmezőinek véleményével. A szöveg mindenképpen jó irányba mutat, én még néhány kiegészítő módosítót fogok hozzá benyújtani. Köszönöm a társ szerzőknek. Thank you, and... Köszönöm szépen. Gordina asszony következik. Köszönöm, elnök úr, tisztelt kollégák! Nem akarok visszatérni a beporzók ismert helyzetére Európában az állásfoglalás elemei világosan szólnak, a beporzók populációja hanyatlásnak indult. Azt kell megnézni, hogy milyen arányban 40%-ot fenyeget a kihalás, a mezőgazdaság jövedelmének 40%-a fenyegetés elé néz, hogyha eltűnnek a beporzók, és az európai élelmiszerellátási szuverenitás is veszélybe kerülhet közegészségügyi környezetvédelmi ö, vetületek is vannak a növényvédőszerek engedélyezésekor, meg kell védenünk a beporzókat, és egy módszertani kérdést szeretnék most itt feltenni. Remélem egyetértünk az ambíciós szövegben, és megőrizzük a beporzókat a biodiverzitás számára, a vidékünk, a mezőgazdaságunk számára, de vajon ugyanazt az abszurd gesztust elkövetjük-e, amikor is a szakbizottságunk több ízben a kifogások ellen szavazott, amelyek célja a beporzók védelme lett volna. Az új generációs neonikotinoidokat Franciaországban betiltották, de a mi bizottságunknak nem volt ehhez bátorság a 2015-ben. Az acetamiprid egy másik neonikotinoid amit használnak a mezőgazdaságban. Itt megint csak szükség lenne ezzel szemben a beporzók védelmére. Fontos a 11-es pont az állásfoglalásban, amely kimondja a neonikotinoidok teljes betiltását, ugyanakkor bátorítanám a kollégákat arra, hogy a jövőben utasítsák el a bizottság javaslatait, amelyek kötelezettségvállásainknak nem felelnek meg. Egyesítenünk kell erőinket, és minden védelmi intézkedés meghozni, ami létezik a beporzók védelmében. Módosítókat fogok benyújtani, hogy a neonikotinoidokkal azonos vegyületeket szintén betiltsák. Köszönöm. Thank you, Anna. Köszönöm szépen. A bizottság szó Delgado Rosa úr ismét. Very much, Mr. Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülünk, hogy sokan felismerték, hogy milyen fontos foglalkozni a beporzók visszaszorulásával. Különböző kérdések összefüggéséről van itt szó, ez nem csak a beporzók visszaszorulása, hanem több ökoszisztéma összefüggéseit érinti. a mezőgazdaság számára fontos előnyel szolgálnak ezek a, az élőlények. Hogy összefüggésbe helyezem ezt, az EU beporzókra vonatkozó kezdeményezés a vadon élő beporzókra vonatkozik, és alapvető ön a méhekre és más beporzókra vonatkozik, az méhek egészségével is foglalkoznak már bizonyos kezdeményezések. Nagyon fontos a vadon élő beporzók helyzetével is foglalkozni. Vannak az ismereteinkben is hiányosságok, de tudomásunk szerint, jelenlegi tudásunk szerint is megérdemlik a védelmet ezek a beporzók. A kezdeményezés azokra a területekre összpontosít, ahol további EU intézkedések hozzáadott értékkel járhatnak. Például az életérvesztés a vidéki térségekben fontos probléma, illetve a növényvédőszerek használata. Be clear, of course there are other threats, one of which for instance is climate change az éghajlatváltozás is hatással van a beporzók helyzetére. Az, hogy az ő esetükben ez, erre milyen megoldást lehet keresni, a globális fórum sem tudta semmivel kiegészíteni a meglévő EU politikákat. Például, ami az állatbetegségeket illeti, a tudásunk szerint a tenyészet beporzókra vannak nagyobb veszélye, nem a vadon élő beporzókra. Viszont a levegőszennyezés, a fényszennyezés, a nehézfémek hatással vannak a beporzók életére is. De nem tudjuk milyen hatással, amíg ezt nem tudjuk, nem igazán tudjuk, hogy milyen intézkedésekkel tudjuk javítani a helyzetet. Ez az első átfogó EU intézkedés a beporzókkal kapcsolatosan alapvető eljárásokat kell elindítani a siker érdekében. Elkerülhetetlen, hogy létrejöjjön egy rendszer szintű nyomonkövetés a vadon élő beporzók esetében. Nem igazán tudjuk, hogy a visszaszorulásuk mértéke milyen, nem tudjuk értékelni nyomon követés nélkül az intézkedéseket. A bizottság szeretne közös monitoring normákat kidolgozni a beszorzó, beporzók számára, de vizsgálnunk kell az ágazati politikák, például a mezőgazdasági politika hatását is. Ami az agrárpolitikát illeti ezzel kapcsolatosan, azt is el kell mondanom, hogy a 2020-as kapjavaslatban vannak jó elképzelések a beporzók szempontjából is. A kap fő célkitűzései közé tartozik a környezetvédelem és a klímavédelem céljaihoz való hozzájárulás. hozzájárulás. És a biodiverzitás, az élőhelyek fenntartásának és a tájelemek fenntartásának a biztosítása. A bizottság a megfeleléstől a teljesítmény felé szeretne elmúlt elmozdulni, stratégiai terveket kell a tagállamoknak bemutatniuk. Ez az első pillérben a gazdák számára önkéntes vállalkozás. Ezt a munkát úgy is fel lehet fogni, hogy a beporzókra koncentráljon. Az Európai Parlamentot arra sürgetnénk, hogy támogassák a bizottsági javaslat környezetvédelmi ambícióját, mert ez a beporzókra is pozitív hatása lesz, és szélesebb körben a biodiverzitásra. Ami a növényvédőszereket illeti, nem lehet arra számítani, hogy ez a kezdeményezés megoldást kínál minden ágazati politikában. Dolgozunk ezen a kezdeményezésen a meglévő jogszabályalkotási kontextusban, de csak hogy a kapjavaslatra is visszautaljak. A cél, hogy fenntartható növényvédőszer használatot tudjunk biztosítani. Ezt a javaslat indikátorai is jelzik. A tagállamoktól azt várja a bizottság, hogy dolgozzák át nemzeti cselekvési tervüket a fenntartható növényvédőszer felhasználás irányelv értelmében, hogy csökkenjenek a kockázatok, amelyek a növényvédőszer használatból erednek, tehát ne csak egyszerűen csökkenjen a növényvédőszer felhasználás mennyisége. A bizottság ebben a témában harmonizált, összehangolt kockázati mutatókat dolgoz ki, a tagállamokkal erről egyeztetünk, és így a bizottság meg tudja majd határozni, hogy európai szinten, illetve tagállami szinten mennyire hatékony intézkedések történtek a jövőbeli szakpolitikai opciók fényében. Az vonatkozó irányelv értelmében a nem vegyi növényvédő módszerek kulcsfontosságúak 2014. januárja óta, amikor a bizottság a jelentésében bírálta a tagállamokat, azokat a tagállamokat, amelyek az integrált növényvédelmi elveket nem tették magukévá. Szeretnénk a tagállamokat ezen hiányosságok orvoslásában segíteni, hogy a nem vegyi növényvédő módszereket is támogassák, ami a méheket illeti. Jogszabályok vannak már életben, hogy a növényvédőszerektől védjük a méheket. A három neonikotinoid felhasználását korlátozzák ezek, a hatóanyagokat nyomon kell követni, és csökkenteni kell a használatukat tilosak az olyan felhasználások, amelyek károsak a méhek számára. Véleményem szerint ez elégséges szabályozás a méhek védelmében. A bizottság a beporzók cselekvési terv 7b pontjában az EFSA iránymutatási dokumentumra hivatkozik a kockázatbecsléssel kapcsolatosan. Erről egyeztetnek most a tagállamokkal. Összefoglalva, lehet, hogy most már ismétlem magam, nem számíthatunk arra, hogy egy ilyen kezdeményezés minden más tagpolitikát megváltoztat, de a jelenlegi kontextusban ezzel tudjuk védeni a beporzókat, remélhetőleg ez a kezdeményezés olyan eszközé válik, amely egy szélesebb körű problémára is megoldást keres, például a biodiverzitás visszaszorulására. Köszönöm szépen a figyelmet. Thank you, and let's see the... Köszönöm szépen, és akkor nézzük az ütemtervet. A módosítók benyújtásának határideje október 15-e 11 óra, az MV-ben november 26-27-én szavazunk, a plenárison pedig valószínűleg decemberben. Köszönöm szépen a vitát és az eszmecserét, és akkor lépjünk tovább a következő napi rendi pontra, amelyhez állásfoglalás is csatlakozik, az egészségügy és az ellátás digitális átalakításának a digitális egységes piacon való lehetővé tétele, a polgárok szerepének erősítése és egységesebb társadalom, egészségesebb társadalom megteremtése. Meg is adom először Fária úrnak a szót a néppárt részéről. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, jó reggelt kívánok mindenkinek. Soron Berthoz, a Európai. Szeretnék gratulálni az Európai Bizottságnak, a honfitársának az Európai Bizottságnak. Nagyon fontosnak tartjuk a társadalom egészségét, hiszen ez a szolidaritás és a biztonság alapillére. Az elmúlt évtizedekben adatok robbanását tapasztaltuk, új platformok, eszközök, metodológiák jöttek létre, az adatok a tárolására és elemzésére. A nagy mennyiségű adatok nagy mértékben javíthatják az egészséget. A digitális technológia támogathatja az egészségügyi politikákat, integráltabb egészségi ellátást biztosíthat, illetve csökkentheti a költségeket. A digitalizációban rejlő lehetőségek óriásiak. A betegségek kezelését, felismerését nagy mértékben segíthetik világszinten. Vannak kihívások természetesen a digitalizáció során, hiszen az információ magán jellegű, és így az adatvédelmi kérdések előtérbe kerülnek. Célunk az volt, hogy adatvédelmi rendeletet kövessük, a magánélethez való jogot egyensúlyba tartsuk az egészségi ellátás céljaival. Úgy gondolom, hogy a jövő mindenképpen elárulja majd, hogy ezt az egyensúlyt sikerült-e kialakítani, avagy sem. Az adatvédelmi kérdéseken túl más kérdések is fölmerülnek, például az adatinfrastruktúra, az egészségügyi rendszer, illetve adatbázisok nagyon is széttöredettek, különbözőek az Európai Unión belül jogi és politikai intézkedésekre van szükség a digitális egészségügyi ellátás területén, a betegjog, az adatvédelem, az adatokhoz való hozzáférés, valamint a betegek és az egészségügyi ellátást nyújtó közötti kommunikáció, ezek a legfontosabb témák. Az egységes piac mind lehetőségeket, mind kihívásokat támaszt, de ez már mindenképpen valóság. A digitális átalakulás során mindenkinek ki kell vennie a részét a folyamatból, fontos, hogy ez az állampolgárok érdekeit szolgálja. Ez azt jelenti, hogy nem csak a technikai biztonsági kérdéseket kell figyelembe venni, hanem a betegek, illetve az egészségügyi ellátásban dolgozókat, és itt nem csak a fiatalabb generációra gondolok, hanem azokra is, akik számítástechnikai készségekkel nem rendelkeznek. A jelenlegi állásfoglalási indítvány az egészségügy, illetve az ellátás digitális átalakulásával foglalkozik, az, a személyek, illetve állampolgárok hatalommal való felruházásáról szó, szól, a személyes egészségügyi adatok gyűjtéséről, illetve megosztásáról. Ezen adatok begyűjtése a betegek érdekeit szolgálja, és lehetővé teszi a jobb digitális eszközök kialakítását. Lehetőség arra is, hogy az e-egészségügyi eszközök segítséget nyújtanak a, nyújtsanak a megelőzés, illetve az információszolgáltatás tekintetében. A hamis hírek időszakában, korában nagyon fontos az, hogy megfelelő információ forrással rendelkezünk, ez hiteles legyen, ez a legfontosabb. Ezen kívül úgy gondolom, hogy az állampolgároknak tudniuk kell, hogy ezen technológiák nem akadályokat támasztanak, hanem azért léteznek, hogy segítséget nyújtsanak. Ez világosra válik az, hogyha az e-egészségügy az, az integrált egészségügyi megközelítésben levő hiátusokat áthidalja. És végül köszönetet szeretnék mondani a tevő kollégáknak. Kiváló volt az együttműködés, és így sikerült tető alá hozni ezt a jelentéstervezetet, amelyet ma mindenki olvashat. Tisztelt kollégák, mindezek fényében arra van szükség, hogy elmondják véleményüket, hozzájáruljanak egy kiegyensúlyozott szöveg megvalósításához, és a módosítókat a határidőn belül szeretném, hogyha benyújtanák. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr, a következő hozzászóló a szocialisták részéről, Zorinyó úr. És azt kérem, hogy tartsa be a négy percet. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, itt egy központi témáról van szó a teljes társadalmunk szemmel, és ez nem más, mint a digitális eltállás. Láthatjuk, hogy nagyon fontos, ez különösen az egészségügy területén. Azonban a páciensek, a betegek érdekében kell dolgozni. Az ő szolgálatukra kell, hogy álljanak az új technológiák. Ez kell, hogy legyen az elv. Az egészségügyi rendszerek, amelyek a betegekre összpontosítanak, azoknak aktívan be kell kapcsolniuk a betegeket. Hálózatokat kell képezni, ahol létrehozni, ahol a betegek képviselve vannak, és ahol a betegek megtanulhatják, hogy mire van szükség, hogy a digitális világban részt tudjanak venni az egészségügy területén, és mindez átjárható kell, hogy legyen, szabályozott és felügyelt a közszervek részéről. Ez véleményem szerint különösen fontos. Az adatokat természetesen határokon átnyúló módon biztonságosan kell felhasználni, több adatra, több tudásra kell összpontosítani, ez több embernek adhat majd választ. Ez mindenféleképpen esély arra, hogy jobb partnerségeket képezzünk a rendszer egyes részei között, illetve a magán és az állami szektor között. Az egészségügy fontos téma a polgárok számára. Az egészségügy területét nagyon ambiciózus programokkal kell kísérni, hogy a polgárok valóban megtalálják a helyüket betegként is az új digitális világban ha adatokat gyűjtenek, akkor biztonságos modellekre van szükség, hogy a kutatás felhasználhassa ezeket az adatokat. Fontos nyomon követni ezt a folyamatot. És ez összekapcsolódik persze a digitális piaccal és a digitális gazdasággal általánosságban. Itt azonban világos prioritásokat kell elhelyezni a polgárok a betegek érdekében. Az állam és magánszektornak együtt kell működnie. Ez az állásfoglás valóban a társjelentéstevők munkájának köszönhetően nagyon kiegyensúlyozott. Köszönöm szépen, Krupa asszony következik. Dziękuję bardzo. Ja muszę powiedzieć, że e, ten... Köszönöm szépen, elnök úr szeretném elmondani, hogy ez az állásfoglalás nagyon sok kérdést és problémát vet fel. Először is ki is profitál majd ebből a dokumentumból. Itt az áll, hogy a rendszerek igencsak eltérőek az egyes tagállamokban. Ez azt jelenti, hogy a központi intézmények profitálhatnának ezekből a módosítókból. Egy módosítóm lenne, mely szerint a tagállamok központi szerve felelős ezekért a módosításokért. Hogyha a tagállamok és az EU megosztaná a felelősséget ezen a területen, ez még több problémát vetne fel. Azt hiszem, hogy ezért jó lenne rögzíteni, hogy ezért a digitális átállásért ki is a felelős. Ki fogja gyűjteni az adatokat, ki fogja ezeket feldolgozni. Ezért egy módosító indítványt fogok benyújtani, amelyben rögzítem majd, hogy a betegeknek mindig rendelkezniük kell tudni adataik felett. A digitális átállás nagyon sok problémát hoz magával. A biztosítás ágazatát illetően is, illetve az állam és a magánszektor együttműködését illetően is. A harmadik tól a hetedik pontokig szerepel az állásfoglásban, hogy a személyadatokat különösen védeni kell. A biztosítók az adatokat csak akkor dolgozhatják fel, ha ezek az adatok már begyűjtésre kerültek, és itt nagyon sok veszélyt látok. Először is ki fogja mindezt ellenőrizni? Melyik szerv? Vannak-e garanciák a jövőre? Hogy ezek nem szerepelnek majd egy központi adatbankban. ki fog a polgárok egészségügyi adatai felett rendelkezni? Milyen intézmények férnek ehhez hozzá? A gyógyszeripar, a minisztériumok, vagy a biztosítók? Ki fogja megkapni ezeket az adatokat? Ami a gyógyszerepart illeti, itt újfent egy veszélyt látok. Nagyon sok tagállamban a gyógyszereket részben vagy egészben az állam fizeti és itt fennel a visszaélések veszélye. Aztán szó van itt a dokumentumok egységesítéséről. Az adatok, illetve a digitális űrlapok kidolgozása és feldolgozása szintén veszélyt rejt magában. A páciensek online hozzáférést kapnak majd az adataikhoz ezzel az állásfoglalásban. Csak hogy itt technikai, technológiai sztenderdeket kell meghatározni. Az Eurostat adatai azt mutatják, hogy 57%-a a betegeknek nagyon ritkán használja az internetet. Ugye itt az 50 től 74-ig terjedő korosztályról van szó, Lengyelországban a lakosság 22%-a egyáltalán nem használja az internetet. Kérdés az, hogy ezek az emberek használni tudják-e majd az adataikat. Ez a digitális eltárás azt is előirányozza, hogy harmadik országok beli polgárok adatait is gyűjtik, majd például a járvány esetében. Ennek én nem sok értelmét látom. Itt például a migrációs válságokhoz is kapcsolódhat ez. Ugye a repülőtereken, a határokon ki fogja felül vizsgálni ezeket az adatokat? A vámhatóság? Ki kap hozzáférést ezekhez az adatokhoz? És aztán felmerül itt egy másik probléma. Az innovatív digitális megoldások és azok alkalmazása, ez szerepel ebben a tervezetben. Nos, az adat begyűjtés reális időben. Ugye a smartfonok, az okostelefonok különböző adatgyűjtési lehetőségeket rejtenek magukban, Például vannak ugye a lépésszámlálók az okos telefonjainkon. Mit is jelent ez? Az ilyenfajta adatokat a mobilhálózat üzemeltetők fogják beszedni, és hova adják tovább? A koncernek korlátlan hozzáférés nyerhetnek az ilyenfajta adatokhoz. Tehát nagyon sok kérdésem van, sok aggodalmam van, be fogok nyújtani majd módosítókat. Köszönöm. Thank you. The next is Madame Ries. Ries asszony következik az ALDE részéről. Köszönöm. Belgium az hónap végén indította be ezt az alkalmazást, amely az egészségügyi dosszióikat kiegészíti. Nagyon sok kormány van már, amely ilyenfajta kezdeményezéseket indított, Fontos tehát, amit itt teszünk, hogy legyen egy európai stratégia, hogy a digitális átállást nyomon kövessük az egészség és a kezelések területén. Tudjuk, hogy ez mit jelent ugye rendszeres gyógyszerbevételt lehet reális időben nyomon követni, a beteget lokalizálni lehet, a kognitív zavarokkal élő személyekről van szó, tehát itt végtelen lehetőségek vannak, azzal a feltétellel persze, hogy bizonyos elveket tiszteletben tartunk, amelyek érinthetetlenek. A bizottság javaslata e tekintetben jó irányba mutat. Három pontot szeretnék kiemelni ezen állásfoglalás elkészítésekor. Biztosítani kell, hogy az online rendszerek megfelelnek a legstabilabb informatikai biztonsági elveknek, követelőnek kell lennünk ezt illetően, és garantálni kell a betegadatok védelmét, hiszen itt nagyon erőteljesen személyes jellegű adatokról van szó. Aztán itt elő kell mozdítani a tagállamok közötti együttműködést is, hogy egy valódi európai digitális rendszer alakuljon ki, és az interoperabilitást a nemzeti rendszerekkel biztosítani kell, a standardizációt, és aztán a sarokköve ennek az egész szerkezetnek az, hogy nem hiszem, hogy eddig megemlítésre került, de a folyamatos orvosképzést kell biztosítani az ápolók, a gyógyszerészek részéről ezen új digitális eszközök használatát illetően az európai társadalom előrekszik, és egyre több a követelmény, az igény a minőséget illetően, hogy minél egyénibb személyre szabottabb kezelések alakuljanak ki. Ez a digitális forradalom megadja nekünk ezeket a lehetőségeket, az ápoláshoz való hozzáférést nagyon sok személy számára, ugyanakkor a szabályokat meg kell határoznunk, meg kell felelnünk a kihívásnak, és ezt kérjük itt az állásfoglásunkban a bizottságtól. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Következő a GUE részéről, Kanesna asszony. Děkuji, pane předsedající, vážené kolegové, vážení kolegové, vážené kolegyně. Köszönöm szépen, tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim! Při prevenci nemocí, včasném odhalování. Az Európai Bizottság támogatja a digitális átállást, a betegségmegelőzést, illetve az egészségügy fölkarolását a digitális média által, és ez vonatkozik arra is, hogy az egészségügyben dolgozók folyamatos oktatásban részesüljenek. Nagyon sok kérdésről vitáztunk már kettő évvel ezelőtt, amikor az orvosi eszközökről vitáztunk, akkor az elektronikus egészségügy, az e-egészségügy témáját veséztük ki. Mit tett a bizottság azóta? Én tudom, hogy erre a kérdésre mi a válasz, és egyáltalán nem tetszik nekem. A bizottság pusztán leszögezte, hogy a digitális megoldások használata lassan alakul ki, illetve ezen megoldások alkalmazása, annak üteme nagyon eltér a különböző tagállamok között, de hát ez nevetséges, sajnálom, hogy ezt kell mondanom. Egy átlagos kórház 20 perces munka után ugyanerre az eredményre jutott volna egyértelmű, hogy nincsen közös megközelítés, nincsen közös nevező arra vonatkozóan, hogy hogyan kívánjunk a technológiát hatékonyan alkalmazni az egészségügyben. Nem akarunk közös európai megoldásokat ezen a területen? Nem osztjuk meg az eredményeket, nincsen, nincsenek összekötve az adatbázisok, a kutatási eredményeket nem tesszük közzé és ez különösen nagy problémát okoz a ritka betegségek és azok kezelésének esetében. Hogyha az egészségügyi rendszerek, rendszerek széttöredezettségét túljutnánk, akkor jelentős gazdasági hatást tudnánk kifejteni. Olyan korban élünk, ahol az okos óra mindent mér, az EKG-t, illetve az egészségügyi információt egyenesen az orvoshoz továbbítja. És mégis ebben a technológiai időszakban, technológiai korszakban nem tudjuk egyszerűen lehívni az általunk igénybe vett egészségügyi szolgáltatásokat, sőt, az orvosunk sem tudja ezt megtenni. A definíciók, a fogalom meghatározások területén is hiányosságok mutatkoznak mit jelent az e-dokumentáció, ki ennek a dokumentációnak a tulajdonosa, és így tovább. Ezen kívül az ellátásban, ellátásban történő átfedések is problémát jelentenek, hiszen nagyon gyakran duplázódnak a vizsgálatok. Az orvosok, a nővérek nem tudják, hogy hogyan kell használni a digitális eszközöket, hiányzik az oktatás, hiányzik a képzés, tehát elmaradunk, elmaradóban vagyunk az USA, illetve Japán mögött, ők az úttörők, és azt mutatják, hogy az idősödő társadalom számára az elektronikus egészségügy létfontosságú. A bizottság egy olyan anyagot nyújtott be, amely nem kecsegtet azzal a reménye, hogy változást változásra számíthatunk a jövőben. A másik problémát a költségvetés csökkentés jelenti az egészségügy területén. Az ellenkezőjére lenne szükség. Valóban el akarunk maradni ezen a területen? Hát nem hiszem, véleményem szerint ez lesz az egyik legnagyobb kihívás az új bizottság számára. A közvéleménykutatások jól mutatják, hogy az európai állampolgárok sokkal nagyobb igényeket támasztanak a jövőben. Köszönöm, köszönöm szépen, mondja az elnök. És most pedig a bizottság tagjainak adom meg a szót. Cabezor Ruiz az első. Gracias, presidente. Bueno, yo quería dar mi opinión al respecto. Szeretném a véleményemet erről elmondani, mert úgy gondolom, hogy a digitális egészség kérdése azt jelenti, hogy a digitális területen be kell vezetni egészségügyi szolgáltatásokat, ami nagy előrelépés és nagy lehetőség, de úgy gondolom, hogy kényes téma ez. Nem csak a betegek magánéletét érinti ez, és erre törvényi kötelezettségünk van, hogy ezt védjük, hanem érintheti az egészségügyi rendszerhez való hozzáférést is. Az ehhez való jogot. Gazdasági érdeket is érintenek ezek a fejlemények. Nem szabad szem előtt téveszteni ezt a szempontot sem. A bizottság a különböző kezdeményezéseivel azt mondja, hogy a beteget állítja a középpontba, és ezekkel az alkalmazásokkal a hordozhatóságot és az, és az orvosi előzmények nyilvántartását segítik. Szolidaritásra van szükség olyan értelemben, mert az Európai Unióban nagy részt jól működik az egészségügyi ellátás, a betegek hozzájárulnak, illetve az egészséges emberek nagy részt hozzájárulnak a betegek kezeléséhez, hiszen sokkal többe kerülnek a gyógyászati eljárások, mint amennyit valójában fizetünk értük. Nagyon fontos tehát a beteg, az ügyfél szerepe, és ezt célként meg is kell tartani, de hangsúlyozni kell, hogy a nemzeti egészségügyi rendszerekben alapvető szerepet kell adni a digitális egészségügynek és az adatkezelésnek mert ezek az adatok gazdasági érdekeket is megtestesítenek, és ezért nagyon fontos az egészségügyi rendszerek kezelésében ezt figyelembe venni, illetve védeni a betegek magánéletét, a tagállami egészségügyi rendszerekben kell érvényesíteni ezeket az elveket, de nem szabad szem előtt éveszteni ezeket a megfontolásokat. Mint említettem, ez nagyon kényes kérdés, nagyon érzékeny ügy, és érintheti ez az egészségügyhöz való hozzáférés jogát is. adatokat adnak át a betegek az egészségügyi rendszernek, ezeknek a kezelését nagyon körültekintően kell megszervezni, nem szabad erről a szerepről elfeledkezni, és arról sem, hogy alapvető jog az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés joga. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. A bizottság következik. Marcella úr. Thank you, thank you, Mr. Chair. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a szakbizottság tagjainak a vitáért, illetve azért a figyelemért, amelyet a bizottság közleményére szántak. Ez 2018 áprilisá, áprilisában készült el ez a közlemény. Osztjuk azt a véleményt, mi szerint az adatok állnak a digitális átalakulás középpontjában, és osztjuk azt a véleményt is, hogy a jobb digitális eszközök és a jobban tárolt adatok támogatnák a jobb minőségű egészségügyi ellátást, a jobb minőségű élet, életet az európai állampolgárok számára. Az interoperabilitás fontosságát mi is elismerjük, nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy az elektronikus egészségügyi feljegyzések interoperabilisek legyenek, határon átnyúló formában, illetve a szakbizottság tagjainak szeretnék beszámolni arról, hogy a bizottság egy nagyon fontos projekten dolgozik, a tagállamokkal egy digitális infrastruktúra létrehozásán, amely a beteg adatok cseréjét, illetve interoperabilitását irányozza elő. Ezek az e-vények 2019 elején indítjuk útjára ezt a folyamatot, nagyon sokan rét, részt vesznek ebben a projektben. Ahogyan a közlemény is hangsúlyozza az interoperabilitást, a bizottság dolgozni fog a, az elektronikus adatok cseréjére vonatkozó javaslatokon. Mi is hangsúlyozunk a határon átnyúló adathozzáférést. Egyetértünk azzal is, hogy az állampolgárok adatokhoz való hozzáférését biztosítani kell, biztosított formában, itt az alapvető adatvédelmi szabályokat tiszteletben kell tartani. A digitális infrastruktúra biztonságos kell, hogy legyen, és ehhez robosztus protokollt kell létrehozni. Úgy gondoljuk, hogy a tagállamokkal való együttműködés létfontosságú ahhoz, hogy a céljainkat megvalósítsuk, és ennek értelmében üdvözöljük a, azon javaslatot, mi szerint a legjobb gyakorlat cseréjét biztosítani kell a tagállamok között. Személyekre összpontosító digitális átállásra van szükség, és elismerjük azt, hogy ez az átállás a digitális inklúzió kérdéseit is fölveti, valóban az állampolgárok, illetve a szakemberek számára biztosítani kell a megfelelő készségeket, illetve a technikához való hozzáférést. Köszönöm szépen! And, um... Um, the timetable for the file is... Nézzük az ütemtervet. A módosítók benyújtásának határideje október 16-a 11 óra, az MV-ben pedig november 26-27-én eh, szavazunk, és a plenárison pedig decemberben. Lépjünk tovább. Következő napi rendi pont. az egészségügyi termékek témája továbbra is. A jelentéstevőnek adom meg a szót négy percre. Um, Köszönöm szépen. Tisztelt kollégák, üdvözlöm a bizottság javaslatát. A gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványa tárgyában az Európai Parlament már egy ideje kérte ezt a belső piaci stratégiában is többek között 2016 májusában, és legutóbb a 2018-ban tettük ezt. Amikor ezt bevezették eredetileg, az innovatív gyógyszerek előállítóinak akartunk ösztönzést adni a kutatásra, és ez nagyon jól működött. Dánia példáján láthatjuk. Dániában nagyon erős a generikus gyógyszeripar, és az innovatív gyógyszergyártók is nagyon erősek. Tehát valamit megmozdítottunk. A világ változik, állandóan továbbfejlődik, és most láthatjuk, hogy a generika, illet, generika gyártók valóban verseny képességi problémával küzdenek, különösen az EU-n kívüli gyártókkal szemben vannak hátrányos helyzetben, és itt kiegyenlítést kell teremteni. Az SPC rendelet e- módosításával az EU-ban működő és az EU-n kívüli generikus gyógyszergyártók között akarunk egyensúlyt teremteni, ezt kifejezetten üdvözlöm. Az EU gyártók versenyképességének létrehozásával, akár az export mentesítés létrehozásával egy fontos lépést teszünk. És természetesen itt a szellemi tulajdont is szem előtt tartjuk. Az SPC önmagában 5 éves időtartamra szól ez a tanúsítvány, azt ez a rendelet nem érinti, és ennek megfelelően javasoltam futamidőt az anyagomban. Tehát itt a rendeletet módosítjuk, ugyanakkor ez egy másik fontos szempontot is magával hoz, még pedig azt, hogy a polgárok gyorsabban hozzáférjenek a gyógyszerekhez. Az elmúlt évtizedben az új gyógyszerek ára folyamatosan növekedett, néha olyan nagy mértékben, hogy sok polgár számára ezek már megfizethetetlenek. A generikus gyógyszerpiac nagyon fontos az EU-n belül, hogy nagyobb legyen a kínálat, ez az árakat csökkent, és a nemzeti büdzséket is tehermentesíti az egészségügy területén, és így a polgárok ellátásán is javítani lehet. A One Launch-ra tekintettel az EU-n belül nem csupán a mentesítést tartom fontosnak export célokra a gyártók számára, hanem egy mentesítést is a készlet felhalmozás kapcsán ez erősebb ösztönzőket teremt a generikus gyógyszerek és biohasonló gyógyszerek gyártói számára az EU-n belül, hogy ne az EU-n kívülre helyezzék át a gyártásukat, és az EU pozícióját is erősíti a gyógyszeripari innováció területén, és különösen a biohasonló gyógyszerek előállításának területén nem engedhetjük meg, hogy az ilyen fontos területen működő szakértelem az USA-ba vagy a világ más részeire vándoroljon ki. Ezért javaslom az állásfoglalásomban, hogy több biztonsági intézkedés legyen a hamisított gyógyszerek kapcsán, a bejelentési mechanizmusokon lazítsunk, és a mentességeket tegyük lehetővé az EU-n belül működő gyógyszergyártók számára. És egy utolsó észrevétel, politikusként nem tudom elfogadni, hogy a készletfelhalmozási lehetőség a kereskedelmi megállapodásokba való ütközés miatt nem bevezethető, ezért az INTA szakbizottság beli kollégák még nem jelentettek agályokat emiatt. Nagyon örülök a kollégákkal az eszmecserének. Thank you very much and... Köszönöm szépen. Fianel úr az EPP-től. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm az előadónak is. Azzal kezdeném, hogy rámutassak egy fontos tényre. Nagyon erős a, személy, a szellemi tulajdonvédelem az a gyógyszeriparban erre szükség van, hiszen az új gyógyszerek kifejlesztése nagyon költséges és nagyon komplex folyamat. Ehhez nagyon fontos, hogy erősek legyenek a szellemi tulajdonjog védelmére vonatkozó rendelkezések. It's not only a question about jobs and investment. Nem csak foglalkoztatásról, befektetésekről van itt szó, hanem alapvetően a jövő gyógyszereiről. Ez élethalál kérdése lehet sok európai állampolgár számára, illetve világszerte. Ebből a szempontból őszintén be kell ismernünk, hogy ez a javaslat aláássa a szellemi tulajdonjogokat, ezért vagyok nagyon szkeptikusok, szerintem nem előremutató, rossz jelzés, hogyha ezt a vonalat akarjuk követni, csak hogy világosá tegyem az álláspontomat. Most már, hogy kibögtem, az a feladatunk, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki ebből. I think therefore that a lot of our focus should lie in the implementation of this and see to that it gets a good implementation. Ami a végrehajtást illeti, nagyon fontos, hogy jó legyen ez a végrehajtás, és hogy ne, akná, ne aknázza alá ez a jogszabály az IP jogok szabályozását más pontokon. Azzal kezdeném, hogy véleményem szerint nagyon kiegyensúlyozott ez a vélemény. Nagy örömmel látom. pretty good. And, and... Mert valami nagyon fontos kérdést érint, de valamit hiányozok, hiányolok belőle, és ezt aggasztónak tartom. Az egyik ilyen tényező a visszamenőleges hatály. Ezt közösen el kell vetnünk hiszen meglévő szellemi tulajdon jogokat bitorolnának el ennek segítségével, ezt nem engedhetjük meg. Úgy gondolom, hogy ez a jelentés az exportra szánt termékek egyedi azonosítójával is foglalkozik, ezt például jó pontnak látom. Ezzel együtt azért semmi nem tökéletes, úgyhogy azért van még két pont, ahol még tovább kell dolgozni, és ezekkel foglalkozni kell. Az első ezek közül sajnálatosan, miután meghallgattuk az előző felszólalást, az eh, a készletfelhalmozás kérdése. Szerintem a rendelet nem kellene, hogy ezzel foglalkozzon. Először is nem igazán látom, hogy ez hogyan érintheti a generikus gyógyszerekhez való hozzáférést az oltalom lejárta után. A bizottsághoz is van kérdésem. A bizottság maga írja azt, hogy a javaslatban egy exportra képített vállalkozás az európai piacra is kell, hogy tudjon exportálni. Az oltalom lejárta után. Valóban olyan nagy változás, vagy annyira nagy hatása van a készletfelhalmozásnak? A generikus ágazat működését annyi más tényező is meghatározza, nem csak a készletfelhalmozás, olyan tényezők, amelyeket a készletfelhalmozás egyáltalán nem is érint. Aztán a második pont, ahol nem értek egyet, az, hogy helytelenek tartom, hogy ez a vélemény megpróbálja felvizezni a bizottsági javaslatot az értesítések tekintetében. Úgy gondolom, hogy az értesítést figyelembe kell vennünk. Ez azért szükséges, hogy a generikus gyártó fel tudja mérni, hogy a, az előírásoknak megfelele a gyógyszer, gyógyszer az export piacokon. Ez alapvető fontosságú, hogy egyáltalán felmérjék, hogy ez a termék létezik-e az adott országban, illetve hogy a tanúsítvány birtokosa tudja, hogy hogyan tarthatja be a titkossági előírásokat. Ez kiegyensúlyozott megközelítés volna az értesítésekre nézve. És van egy kérdésem a bizottsághoz is. Én az interbizottság tagja vagyok 14 éve, és persze ez nagy kérdés, sok szabadkereskedelmi tárgyalásban felmerül, a tárgyalások a tárgyalóknak ezt a kérdést kell feltennünk. Mi ezt követeltük Kanadával szemben, ők ezt elfogadták. Nagy kérdés, hogy ez nem csökkenti-e a lehetőségünket a szabadkereskedelmi megállapodásokban való tárgyalásokra. Ez is nagy kérdés a bizottsággal szemben. Köszönöm szépen, és nagyon várom a közös munkát Egyébként a tervezetet nagyon jónak tartom, bár vannak pontok, ahol nem értek egyet vele. Az ECR nevében Krupa asszony fog felszólalni. Kérem mindenkit, hogy tartsák magukat a négy perces időkhöz. Köszönöm. lekov Köszönöm a gyógyszergyártók, ha generikus gyógyszerekről és hasonló szerekről beszélünk, akik az EU-n belüli székhelyen rendelkeznek, sokkal rosszabb feltételek mellett dolgoznak, mint az EU-n kívüli gyártók. Ez a tervezet kísérlet eh, nehézség megoldására. Kérdésem, hogy miért ennyire későn született ez meg? A 2014-es irányelvben még ez nem szerepel, ugyanakkor ez nem áll ellentétben a generikus gyógyszerek hez való hozzáférésről szóló irányelvvel. Fennel a lehetősége annak, hogy a gazdasági tevékenységet is felkurblízzuk több munkahelyet teremtsünk. Ugyanakkor ha specifikus gyógyszert változtatnak át generikus gyógyszerré, az a hatékonyság változását is maga után vonja. Itt további kutatásra van szükség. Felmerül a kérdés, hogy hogyan is lehet, hogy ennyire drágák a gyógyszerek. A biztonság nagyon fontos, hogy ne kerüljön sor gyógyszerhamisításra. Köszönöm. Thank you. Uh... Köszönöm. Konecsna asszony jönne, de ő távozott már azóta. A szakbizottság többi tagja felszólalhat most. Cadesson Alice asszony először elő, tessék önni a szó. Gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném elismerésemet kinyilvánítani a jó munka a jó munkáért. Nagyon jónak tartom ezt a javaslatot bátor és nagyon kiegyensúlyozott. Két pontra szeretnék összpontosítani, ez, itt lehetnek a legnagyobb hiányosságok, ezért eh, szeretnék ezekre rámutatni. Megengedni azt, hogy az Európai Unió meghatározza, hogy mikor jár le a szabadalmi oltalom, és hogy az első napon rögtön a generikus gyógyszerek piacra kerüljenek, ez javítaná a gyógyszerellátást és a minőséget is, és ez az egészségügyi rendszer fenntarthatóságát támogatná. Hogy minél hamarabb piacra kerülhessenek a generikus gyógyszerek. Ez javítja a generikusokhoz való hozzáférést a betegek részéről, és javítja a foglalkoztatási arányt is egy olyan ágazatban, amely nem túl erős versenyképesség szempontjából. Hogyha az európai termékeket nem bocsátjuk piacra rögtön az első napon, mások ezt megteszik. Külföldön tehát meg lehet majd vásárolni ezeket a gyógyszereket, de az Európai Unión belül nem, így importálni se lehet őket. Úgy gondolom, hogy a <coughs> szellemi tulajdonjogra vonatkozó vita nagyon fontos, az illúziókat le kell bontani, ez egy anomália, ami most érvényesül, és nem segít senkit. Ami az értesítéseket illeti. A javaslatom hogy nincsen értelme kötelezni az értesítésre ezeket a vállalkozásokat, hogyha nem felelnek meg a versenyképességi szabályoknak, vagy a versenyszabályoknak. Ezért az Európai Un Bizottság felé kell ezt az értesítést megtenni. Ez a mechanizmus elrettentő volna ezek az adatok titkosak, vagy legalábbis titkosnak kellene lenniük, ezért kiegyensúlyozott értesítésre van szükség ebben az ágazatban. A bizottság célzott javaslata, amit javított ez a vélemény, jó irányba mutat. És nagyon fontos, hogy az Európai Unió ban eh, megtermelt termékek is rögtön az első nap az oltalom lejárta után piacra kerülhessenek. Köszönöm. Köszönöm, Péter Le úr következik. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák. Amikor arról beszélünk, hogy az EU-ban működő gyártók is egyenlő feltételekkel versenyezzenek a nem EU-s gyártókkal, nem cégekre gondolunk elsősorban, hanem a betegekre, hogy kifizethető gyógyszerekkel kezelhessék betegségeiket kellő időben. A generikus és bioszimiláris gyógyszerek bevezetése az EU piacra pozitív hatással van az árakra és az elérhetőségre, de a az eredeti termékek gyártói is kihasználtják jogaikat egészen az utolsó napig. Maga a gyártás és a fejlesztés időt igényel, hogy piacra tudják bocsátani a termékeket a szabadalom lejárta után közvetlenül. Nem szabad az EU-s gyártókat a nem EU-s gyártókkal szemben hátrányba hozni az unión belüli gyártóknak is hasonló feltételeket kell teremteni. Köszönöm szépen, köszönöm. Krossz tett asszony. Je Éppen a mikrofon gombot kerestem, mondja a felszólaló. Köszönöm, elnök úr. Hát a generikus és biohasonló gyógyszereket a gyógyszeripar pilléreinek kell tekintenünk, ez fontos. Az egyik nem fejlődhet a másik kárára, mert fontos az innováció és a kutatás támogatása. A jelenlegi innovatív kezelések a holnap generikus gyógyszeré lehetnek. Tehát ne gyengítsük meg a szellemi tulajdon modelljét, de természetesen favorizáljuk a generikus gyógyszerek kifejlesztését elősegítő légkört. A bizottsági javaslata azt célozza, hogy a generikus gyógyszereket lehetővé tegye a szellemi tulajdon lejárt előtt az EU-n kívüli exportra. Ez mindenképpen jó irányba mutat, mert az lehetővé teszi, az európai generikus gyártók és biohasonló gyártók versenyképességét, hogy egyelő versenyfeltételekkel működjenek Európán kívüli konkurenseikkel. Ugyanakkor szkeptikusabb vagyok azt a mentességet illetően, amely a készletfelhalmozásra vonatkozik, ezt a jelentéstevő vezette be. Fontos, hogy a generikus vagy biohasonló gyógyszerek gyártói még inkább ösztönözzük, hogy az EU-ban gyártsanak, nem pedig harmadik országokban. Ez fontos, de ez érvényes érv az innovatív gyógyszerek gyártói számára is. Attól tartok, hogy így módon kétségbe vonjuk azt az ösztönző keretet, amely az innovációra irányul, és nem ösztönözzük eléggé a kutatást, a fejlesztést, esetleg olyan országokba helyeződik ez át, ahol a jogi keret sokkal kedvezőbb a szerelmi tulajdon védelmében. Azt hiszem, hogy ez egy elhibázott lépés lenne. Ha ez az intézkedés persze nem jelent kegyelemdöfést az innováció szemére természetesen, de mindenképpen egy rossz üzenetnek tűnik, a bizalmat törékenyé teheti, ami viszont elengedhetetlen, hogyha az erős európai hozzáadott értékű beruházásokat akarjuk támogatni. Azt hiszem, hogy fontos a kezelési rendszerünk számára is, hogy a generikus és biohasonló piacra betörjünk, de azt hiszem, hogy a készletfelhalmozási mentesség nem csodaszer. Nagyon sok más tényező van, Ugye itt a gyors hozzáférést kell ösztönözni a generikus gyógyszerek piacához, de nagyon fontos a fogyasztók bizalma is ezt elnyerni, és ezen még dolgozni kell. A bizottság jelzi, hogy az ilyenfajta mentesség igényt felhasz, fel, felülvizsgálhatjuk a jövőben, hogy ez hasznos-e esetleg más kigazításokat is meg lehet ejteni a bizottság szövegén, hogy a az európai ágazat versenyképességét garantálni tudjuk, generikus és biohasonló gyógyszerek területén. Jó magam is, benyújtok számos módosítót. Köszönöm. Uh, thank you very much. And... Köszönöm szépen. Most a bizottságnak adom meg a szót, Verhoeven asszony. Köszönöm szépen. Néhány észrevételem van az elhangzottakkal kapcsolatosan. Nagy örömmel hallom, hogy széles körben felismerik, hogy hasznos ez a javaslat, kiegyensúlyozott, és a további munkának jó alapját adja. Van néhány észrevételem az elhangzottakkal kapcsolatosan. Velken úr a készlet felhalmozással kapcsolatosan. Ahogyan a hatástanulmányban kifejtettük, nincsen szükség ezekre a célokra, ezek célok mentén a készletfelhalmozásra. A legfontosabb gazdasági előny, amit el kívánunk érni ezzel a javaslattal, vagyis hogy foglalkoztatás növekedés és gazdasági növekedés történjen Európában, az export mentesítésből származik. Egy millió euró többletet jelent ez évente, ez nagy előny maga a készletfelhalmozás nem eh, jár ennyi előnyel. Mi úgy érezzük, hogy ennek a hatása minimum, ez derült ki a mérésünkből, és ott van a gyógyszerekhez való hozzáférés kérdése, ezt is megvizsgáltuk. Azt látjuk, hogyha az exportmentesség működik, akkor már működik a hozzáférés segítése, hiszen akkor a termelés Európában már folyamatban van, és rögtön az első napon fel lehet futatni ezt a termelést. Úgy gondoljuk, hogy nem szükséges a készletfelhalmozás, és egyetértek, hogy fontos a gyógyszerekhez való hozzáférés, de egy ilyen javaslat ebben az összefüggésben nem hozhat csodákat. Ez egy sokkal szélesebb körű vitát igényel, ezen a témán dolgozik a bizottság, a vita egészéhez kapcsolódik, az IP kezdeményezések felülvizsgálatához kapcsolódik ez, és az árazáshoz, úgyhogy ne kérünk túl sokat ettől a javaslattól már, ami a hozzáférést illeti. Aztán az egyedül azonosítót illetően önök is tudják, hogy ezt a negyedik gyógyszerirányelv tartalmazza. Ezt az egyedi azonosítót azért vezettük be, hogy javuljon az egészség és biztonság helyzete Európában. Óvatos lennék, hogy ebben a jogszabályban az egyedi azonosítóról rendelkezzünk, hiszen más kérdésekről van itt szó. Itt a szellemi tulajdonjog védelméről van szó, és nem akarjuk ezeket a jogszabályokat összemosni, összekeverni. Ami az értesítési eljárást illeti, valóban itt, csak hogy magyarázatot adjak a bizottság javaslatára, az volt a célunk, hogy kettős célt térjünk el – érjünk el, és megpróbáltunk kiegyensúlyozott megközelítést alkalmazni. Az értesítési eljárás meggyőződésünk szerint valamilyen formában szükséges, hogy az átláthatóságot biztosítani tudjuk a piacon, illetve hogy az SPC tulajdonosoknak a jogait védjük, és hogy biztosítsuk a feltételek átláthatóságát a, a bioekvivalens, illetve a generikus gyógyszerek gyártására. De értjük azt az érvet is, hogy nem szabad, hogy ez a titkos információ kiszivárogtatásához vezessen. Megpróbáltunk egyensúlyt kialakítani, szívesen megvizsgáljuk ezeket a javaslatokat, hogyha az egyensúly megmarad. Véleményem szerint ez alapvető fontosságú. Félve úr kérdésére vonatkozólag. Az exportmentesítés megfelel a nemzetközi FTA politikáknak, hogy ez megfelele? Igen. Ez a válaszolom, ez a javaslat preambulumában is szerepel. Pontosan kiegészíti az Európai Unió szabadkereskedelmi megállapodásokra vonatkozó erőfeszítéseit ez a munka. Ez a javaslat Európában olyan e- IP rendszer tart meg, ami a világon a legerősebb, és a harmadik országok felé való értékesítést is támogatná. Tudjuk több kontextusból, hogy ezt sikeresen tegyük, tehát ez a javaslat kéz a kézben jár a szabadkereskedelmi megközelítések állap, megállapodásokra vonatkozó megközelítéssel. Azt hiszem, hogy ennyit tudtam elmondani egyelőre. Köszönöm. Thank you very much, and now I give back. Köszönöm. Most az előadója, Szólerken úr. Di. Köszönöm a kollégáknak ezt a tényleg érdekes vitát. Nem meglepő módon különböző vélemények uralkodnak egyes témákat illetően. A bizottság elé nem a saját hatástanulmányát, ahol is a bizottság azt mondja, Piling purposes would address both identified problems mindkét meghatározott problémára megoldást jelentene ez a javaslat. Bürgerin is tudatában van, tehát annak, hogy a készletfelhalmozás hozadott értékkel jelen, rendelkezik a polgárok számára. Aztán 2000-es eljárásra utalnék a VTO berkeiben, akkor még SMS-eket használtunk, hát a világ nem áll meg, tovább fejlődik, és nagyon meg kell gondolnunk, hogy milyen érveket mérlegelünk. Amit nagyon világosan szeretnék kiemelni, az az, hogy a javaslat a nem szabad, hogy a kkv jogait figyelmen kívül hagyja. Ugye itt a készlet felhalmozással nem lenne lehetséges termékeket értékesíteni, és egy jó közösségben, mint amiben mi élünk, azt hiszem, hogy szem előtt kell tartanunk, hogy nem minden illegális tevékenység, amit el tudunk képzelni, valósul meg a valóságban ténylegesen. Nagyon köszönöm a sok érdekes hozzászólást, a módosítókat is, amiket itt a kollégák bejelentettek, és reméltek hozzájárul ez a polgárok jobb egészségügyi ellátáshoz. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. A módosítók benyújtásának határideje október 16-a 11 óra. Az MV-ben a szavazás 25-26-án lesz, november 25-26-án, a Júri Bizottságban pedig 2019. januárjában. A következő ülésünk október 18-án lesz 9 órától fél egyig. Ezzel lezárom a mai ülésünket, köszönöm mindenkinek a részvételt, kellemes délutánt kívánok!